Good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit az albizottságunk mai ülésén. Üdvözlöm az összes parlamenti képviselőt, a bizottság tagjait és a vendégeket. Most pedig lengyelül fogom folytatni. Önök mindannyian megkapták a mai napi rendi pontokat. Kérdezem, hogy vannak-e megjegyzések a napi rendel kapcsolatban. Úgy látom, hogy senki nem kér szót akkor fel úgy veszem, hogy elfogadhatjuk a napi rendet. Térjünk át a kettes napi rendi pontra az elnök közleményei. Először is néhány jó hírem van, az USA-ból érkeztek ezek a jó hírek. Egy újabb állam, mégpedig Connecticut jelentette be, hogy törlik a halálbüntetést, és ez lesz a 17. állam az USA-ban, amely felhagy a halálbüntetéssel, és az ötödik állam az elmúlt öt évben, amely ezt a törvényt törölte. Ez a törvény azonnal életbe lép, de nem retroaktív, csak a csak prospektív, tehát a jövőre vonatkozik. A halálbüntetést életfogytig, életfogytiglani tartó börtönbüntetéssel fogják felváltani, annélkül, hogy szabadon bocsátanák az elítéltet másik Szudán, Dél-Szudán problémája. A harcok folytatódnak, az a terület, amelyet ez a leginkább érint, ez a Nuba hegység területe Dél-Kordofánban. A menekültek száma a dél-szudáni határon napról napra emelkedik, most már több mint 23 ezer menekült található a Hida táborban, és ez igen nagy súlyos humanitárius katasztrófával fenyeget, mert az esős évszak közeleg, és egyre nehezebb az élelmiszerhez hozzájutni. A másik pedig üdvözöljük a ENSZ biztonsági tanácsának egyhangú döntését, amelyet május másodikán hozott, amely mindkét országot a szankciókkal fenyegeti, hogyha az eszkalálódó konfliktust nem állítják le, és ha a két fél nem kezd tárgyalásokat a következő két hétben az olajlövedelmekről és a határvonalakról. A két ország közötti határ az egyik kulcskérdés, ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti az említett két ország között. Harmadik közleményem, egy másik dologról szeretném önöket tájékoztatni. Egy újabb palesztin éjségsztrájk kezdődött. Az albizottságunk elnökét, Jakov Iklod az Open the Doors kampány koordinátora tájékoztatta erről az albizottságunkat. 410 képviselőt egyesít ez a szervezet 27 tagállamból. Bilal Diab és Taer Halalech két palesztin fogvatartott már 72. napja éjségsztrájkot folytat, és hogyha ezt az éjségsztrájkot folytatják a továbbiakban is, akkor az életük is veszélybe kerül. Emellett több más fogvatartott is éjségsztrájkot folytat, most már hosszú ideje. Az elmúlt néhány hétben 2000 más egyéb éjségszállkot folytató szeméről értesültünk. Ez a sajnálatos helyzet az igazgatási fogvatartásnak köszönhető, a fogvatartási körülményeknek, az igen megalázó testi motozásnak, amelynek a néhány, a kevés számú látogatót alávetik, Adok egy példát. A fogvatartottak az oktatást, tanulást sem folytathatják, és Jakob úr ezt kiemelte. Egy másik közlemény Jemen, a szakbizottságunk, a DROA delegációja, amelyet én vezettem, és amelyet Howitt és Preda urak amelyben Howitt és Preda urak is részt vettek. Ha jól tudom, tegnap tért vissza ez a delegáció Jemenből. Még teljes körű beszámolót fogok tartani erről a látogatásról, és az elnökünk, aki vezet ezt a delegációt, még a mai napon eljön hozzánk, és be fog számolni erről a látogatásról. Bahrein április 29-én Anna Gomes kollégánk beléphetett Bahreinben, Manamában, a manamai repülőtéren landolt, de megkérdezték, hogy mi az oka a látogatásának, és még telefonszámokat is kértek tőle, azon emberek telefonszámát, akikkel találkozni kívánt. bemutatkozott, mint parlamenti képviselő, és felmutatta portugál eh, diplomata útlevelét, de öt órával később nem engedték meg, eh, hogy eh, kapcsolatba lépjen a Bahrajni külügyminisztériummal. Elmondta Gomes asszony, hogy egy Dán Bahreini állampolgárt kíván fel keresni egy emberi jogi aktivitást, meg a, aktivistát, megadta a telefonszámokat is, vagyis ennek a hölgynek és az apja ügyvédjének a telefonszámát. Gómez asszony elmondta, hogy szeretne a bahrájni hatóságokkal is találkozni azért, hogy információkat szerezzen Abdullahi Al-Kavajáról, Zajnab apjáról, és egy prominens bahreini, bahreindán emberi jogi aktivistáról, aki most életfogytig tartó börtönbüntetését tölti, mert tavaly részt vett a demokrácia melletti tüntetésekben, és egyébként 82 nappal ezelőtt éjségsztrájkot kezdett Brock ural együtt írtam egy levelet a Bahrányi nagykövetnek, és Schulz elnök is megkereste a bakrányi hatóságokat ugyanezen témában. Egy BBC team Alkaraja urat meglátogatta a bakrányi Katonai Kórházban. Ez a látogatás a múlt héten zajlott le. Alkavaja úr kijelentette, hogy a kórházi kezelés jó volt, bár kényszer étkeztetésnek, táplálásnak vetették alá, de ezt később a kórház tagadta. A látogatás előtti napon a bíróság és a bírák úgy döntöttek, hogy ezt a, az esetet és 19 más ellenálló vagy ellenzéki esetét a jövőben polgári bíróság fogja tárgyalni. Másik az orosz Duma, Dumával Duma által tartott meghallgatást. Az elmúlt kibővített bűrőülésen felhívtam a az elnökünk felhívta a figyelmét arra, hogy Moszkvában az orosz Duma az EU-ban zajló emberi jogi visszaélésekről fog meghallgatást tartani, és múlt pénteken meg is kapta a meghívást erre, de visszautasította, elutasította a meghívást, ugyanakkor Brock úr is meghívást kapott, és gondolom, hogy ő is válaszolni fog erre a meghívásra, és az EU moszkvai delegációja elnökének majd feljegyzést fog küldeni. Ez utóbbi delegáció megfigyelőként vesz részt ezen a meghallgatáson. Burma az áprilisi pótválasztások után bizonytalan helyzet alakult ki, bizonytalan volt, hogy Aung San Suu Kyi elfoglalhatja-e a parlamenti helyét, valamint gondok voltak azzal kapcsolatosan, hogy felesküdjön a kétes alkotmányra. Most úgy értesültünk, hogy az új parlamenti képviselők elfoglalják helyüket a parlamentben. Miután tiszteletben fogják tartani az alkotmányt, de ez az alkotmány igen nagy, ezt illetően igen nagy kétségeink vannak nekünk az Emberi Jogi Albizottságnak. Ébereknek kell lennünk, és oda kell figyelnünk a burmai emberi jogi helyzetre. A legtöbb szankció az fegyverembargóra vonatkozik, a szankciókat felfüggesztették, kivéve a fegyver szállítási embargót, és most a Burma, most az EU Burmában irodát nyitott, éppen ezért ez azt jelenti, hogy az irodán keresztül friss információkat fogunk kapni a burmai helyzetről. Meg kell említeni, hogy a Szaharov díj nyertesét, nyertese szabadon részt vehetett a választásokon, nem túl nagy számban képviseltetik magukat a parlamentben, de ez mégiscsak jelzi az, hogy az ő pártja Aung San Suu Kyi pártja mégiscsak részt vehetett a választásokon, és ott lesz a parlamentben. Kína, Chen Guangcheng ügye, most értesültünk róla, hogy az elmúlt napokban a házi őrizetből sikerült elmenekülnie Chen Guangchengnek, aki a pekingi amerikai követségen talált menedékre. Ez az eset mutatja, hogy az emberi jogok nem másodlagos kérdés képeznek, hanem valóban a nemzetközi kapcsolatok középpontjában állnak. A parlament már 2006-ban kezdett foglalkozni ezzel az ügyel, amikor az említett szemét négy év börtönbüntetésre ítélték. Majd a parlament később is foglalkozott ezzel az ügyel, több állásfoglalást is kiadott. E, rövid időszak alatt, amikor Chen úr a követségen tartózkodott, akkor az volt a szándéka, hogy Kínában marad, és e, üdvözölte azt, hogy a jogai tiszteletben tartják. De hamarosan ezt követően mégis azt kérelmezte, hogy elhagyhassa Kínát ugyanazon a repülőn, mint Clinton külügyminiszter asszony kapott néhány eh, jelzést amerikai és kínai oldalról, arra vonatkozóan, hogy eh, elhagyja, elhagyhatja Kínát eh, jövőbeli diákként, aki majd folytatja a tanulmányait az USA-ban. A kínai hatóságok azt jelezték, hogy ez az előfeltétele annak, hogy megkapja az utazási okmányait, és ebben az esetben a tanulmányok folytatása jó indok lenne az okmányok kiadására. Drámai események közepette Chen Guangcheng felhívást intézett arra is, hogy az USA kongresszusa meghallgatást tartson a kínai helyzetről. Lady Ashton és az Európai Parlament vajon mit tennének, hogyha hasonló események következnének be az EU vonatkozásában. Vajon újabb, vajon ez mit jelentene azon kínai állampolgárok esetében, akik nyugat-európai nagykövetségeken kívánnak menedéket tanálni, találni. Jelen pillanatban az említett személy egy kínai követségen van, de sajnos néhány családtagja és barátja eltűnt közben, és lehet, hogy igen súlyos következményei lesznek ennek a kapcsolattartásnak. Azt valljuk, hogy az alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Úgy látjuk, hogy itt az ideje annak, hogy Chen Guangcheng és a családja az alapvető szabadság jogokat élvezhesse. Arról is tájékozottunk, hogy a rendőrség Húját is kihallgatta, aki a 2008. évi Szaharó díj nyertese volt, és Chen Guangcheng közeli barátja. Szeretném még a következő bejelentéseket tenni, vagyis ezt szeretném volna elmondani, és most pedig Most pedig azt javaslom, hogy térjünk át a hármas napirendi pontra, eszmecsere a migránsok emberi jogaival foglalkozó különleges ENSZ előadóval, valamint a Frontex ügyvezető igazgatójának helyettesével, az EU migrációval kapcsolatos a szomszédos országokkal folytatott politikájáról és a migrációs folyamatok külső határokon történő igazgatásáról. Hogyha a migránsokról beszélünk, ezt akkor emlékezni kell arra, hogy ez igen kényes kérdés, figyelembe véve az EU szomszédságpolitikáját és a migrációs áramlatok kezelését, illetően is az EU külső határain. Ezt tapasztalhattuk az arab tavasz eseményei során is, és a földközi tengeri térség válság helyzeteiben a török-görög határon is voltak ez, ehhez hasonló események. Benedek professzor és csapata a Gráci Egyetemen tanulmányt készített a migrációs politikáknak az emberi jogokra való hatásáról a az európai térségbe, vagyis az Európai Unió keleti határain és a földközi tengeri szomszédságban. Ezt a tanulmányt 2011. júniusában terjesztette elő a DROA ülésén, és kiemelt néhány problémás területet az EU politikát illetően. Ami a migránsok jogait illeti, a jogvédelmet, ez aggodalomra ad okot bizonyos területeken, bár előrehaladás volt az európai szomszédság politika országaiban, ami a jogszerű és jogszerűtlen migrációt illeti, és a migránsok helyzetét, de mégiscsak a migránsok a leg sérülékenyebb csoportot alkotják, hiszen rendszeresen megsértik az emberi jogokat, esetükben nem tudnak jogi védelmet keresni. Ezt különböző forrásokból hallottuk már, például arra vonatkozóan, hogy a migránsok jogait hogyan sértik meg, ők erről hogyan gondolkodnak, és ezt szinte napról napra látjuk a televízióban is. Ennek az említett tanulmánynak az absztraktját szintén rendelkezésre bocsátottuk, és ennek a különböző gyakorlati aspektusait is tárgyalja a tanulmány. Ami a migrációt és a külpolitika összefogását illeti, itt is vannak aggodalmak, kérdéseket, kitejeket vet fel, és azt is meg kell említeni, hogy egy évvel ezelőtt, amikor véleményt terjesztettünk elő az AFED-ben a Libe Bizottság számára, ez egyébként az új európai ügynökség működésével függött össze, a Frontex ügynökség működésével. Ez a vélemény erre a témára vonatkozott, vagyis a migrációval kapcsolatos kül- és belpolitika koherenciájára. Ebben a véleményben kibővítettük a Frontex, vagyis megalapítottuk, hogy a Frontex kibővített külső mandátuma gondot okoz emberi jogok szempontjából, és ez arra kell, hogy késztesse az Európai Parlamentet, hogy áttekintse a Frontex és a harmadik országok közötti munkakapcsolatokkal kapcsolatos megállapodást. Most pedig szeretném itt üdvözölni François Crépót, az ENSZ emberi, a migránsok emberi jogaival kapcsolatos előadóját, raportőrjét, és jelen pillanatban a földközi tengeri aspektusokkal foglalkozunk, ami az ő munkáját illeti választ próbál adni a migrációs hullámok kezelésére, ami az EU külső határait illeti, és 2013. júniusában az ENSZ emberjogi tanácsa elé fogja terjeszteni jelentését az említett kérdésről. Köszönjük, hogy eljött. Ön a küldetéséről fog beszélni, és arról, hogy az EU előtt milyen kihívások állnak a migrációs politikát illetően a földközi tenger térségében. Ezek a kihívások igen jelentősek, főként az arab tavasz eseményei után. Szeretnék köszönetet mondani Jill Arias Fernández úrnak is, aki a Frontex igazgató helyettese. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Arias úr a legfrissebb fejleményekről fog beszámolni a Frontexen belül, és külön hangsúlyt helyett a Frontex feladataira, valamint a migránsok emberi jogainak kérdésére. A vita során a külügyi szolgálat is szót kap, valamint az Európai Bizottság. Dani de Temmerman úr a Home főigazgatóság részéről szintén jelen van, így ön biztos vagyok benne, nagyon sok kérdést fog kapni, és megfelelő időben szót is adunk önnek. Most pedig megadnám a szót Krépó úrnak, aki az ENSZ képviseli, és külön raportőrje a migránsok témájának. Szeretném elmondani önnek, hogy kevés az időnk, és arra kérjük, hogy csak 8 percben beszéljen, nagyon hálásak leszünk ezért. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretném először is bemutatni a mandátumomat, utána pedig beszélni egy kicsit erről a bizonyos feladatról, és arról, hogy milyen kihívásokat látunk magunk előtt. A különleges előadók független szakértők, akiket három évre megújítható mandátum látott el az ENSZ. Én globális mandátumot kaptam, az egész bolygó területén foglalkozom a migránsok problémáival, jelentéseket, tematikus jelentéseket szoktam készíteni, mégpedig évente két országról. Ezen kívül még egy sor más feladatom is van, kommunikációt folytatok, például államoknak küldök különböző aggodalmakra okot adó ügyekben jeleveket, stb. A az emberi jogi ö, magas képviselő is támogat engem, de nem függök hivatalosan az ENSZ-től, független módon végzem a munkámat. Az Európai Unió határok, határain megjelenő migrációt vizsgálom. Albániában voltam például decemberben annak érdekében, hogy az Európai Unió és az ország között folyó együttműködést megvizsgáljam, nagyon érdekes volt. Ebben az évben ezt nyomon követtem, de ugyanakkor korábban végzett kutatásaim alapján még egyszer az Európai Unió határaival kezdtem el foglalkozni, hiszen az Európai Unió globális szereplő, és az európai, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság őrzője a növekvő menekült áradatok felkeltették a figyelmet ez iránt a kérdés iránt, és sajnos a határokon történő emberi jog sértések száma is megnövekedett, erről szólnak különböző jelentések. Brüsszelben is, Bécsben is jártam, tárgyaltam képviselőkkel, és kértünk arra is engedélyt, hogy Tunéziába utazhassunk júniusban aztán még Törökországtól is várjuk a választ egy júniusi látogatást illetően, illetve ősszel majd Olaszországba utazom, és remélhetőleg Görögországba is eljutok még. Ott majd akkor a görög-török határa, illetve az olasz határokra fogunk koncentrálni, mint az Európai Uniós határok külön, különleges eseteire. Az Európai az, az emberi jogi ö, tanácsnak is fogok jelenteni júni, júliusban, és majd az Európai Unió intézményeinek is fogok jelentéseket készíteni. Rendszeres jelentéseket kapunk arról, hogy a migráns, migránsok ö, emberi jogait megszegik, megsértik, mégpedig olyanokét, akik az Európai Unió határait átlépik, vagy ahhoz közelednek a, medit- a közi- földközi tengerben még halálesetek is előfordulnak a határ átlépés során. Azon kívül a határőrök fizikailag is bántalmazzák néhány helyen a menekülteket, ez ugye nem nagyon gyakor, gyakran fordul elő, de megjelenik. Aztán letartóztatás, gyerekek, fiatalkorúak letartóztatása, a jogorvoslat megtagadása és hasonló esetek fordulnak elő az Európai Unió területén. Mivel ezek itt fordulnak elő, elég könnyű őket megfigyelni, nagyon könnyű az elszámoltathatóság követ, követelése és a felelősek felelősségre vonása. De engem az is érdekel, hogy az Európai Unió területén kívül, tehát közvetlenül a határoknál mi történik a bevándorlókkal, azokkal, akik megpróbálnak az Európai Unióba bejutni. Például Törökországban és Tunéziában fogjuk pontosan ezt tanulmányozni, hiszen ezek a ezekből az országokból nagyon sok bevándorló próbált meg bejutni az Európai Unióba, Törökországban általában keletről, Tunéziában pedig az afrikai kontinens más részeiről próbálnak bejutni ezek az emberek. És itt az Európai Uniós programokat vizsgálom, és a finanszírozást abból a szempontból, hogy a menekültek jogainak megsértését vajon megakadályozzák-e, vagy, támogatják-e ezek a programok? Tehát, hogy az Európai Unió milyen, milyen módon járul hozzá ehhez a helyzethez megvizsgáljuk azokat a támogatásokat, amelyek a határmenedzsmentet úgy támogatják, hogy közben nem figyelnek rá a menekültek jogaira és azt látjuk, hogy a, még akkor is, amikor a, olyan is előfordul, hogy az Európai Unió támogatja a bevándorlók jogainak megsértését olyan szempontból, hogy például támogatja a letartóztatásukat. Ugyanakkor van a pozitív vonások is, amikor civil szervezeteket és más vonásokat támogat az Európai Unió. Az a kérdés, hogy ez a prioritás az Európai Unió migrációs politikájában hogy milyen határigazgatási modellt fogadunk el, például ez is nagyon szorosan összefügg az er- er- emberi jogok kérdésével. Nagyon sok utalás van ezzel kapcsolatban az európai menekültügyi dokumentumokban arról, hogy ezeket hogy tudjuk, az menekültügyet hogy tudjuk erősíteni a szomszédos országokban. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió továbbra is támogassa ezt a kérdést de a menekülők, menekdékkérők csak a bevándorló áramlat nagyon kis részét képviselik, nem képviselik a többséget, hiszen a bevándorlók legnagyobb része olyan, akik nem menedékjogot kérnek, hanem másféle védelemre van szükségük. A nemzetközi migrációs áramok, áramlatokban résztvevők minden jogot megérdemelnek, tehát az egyenlőség, az egyenlő elbánás jogát, a diszkrimináció megakadályozását nemzetközi emberi jogi szerződések értelmében minden joguk megvan, kivéve arra, hogy szavazhassanak abban az országban, ahova megérkeztek. Ez egyszerűen alapvető emberi jog. A legnagyobb problémák, amelyeket mi itt látunk, ezek az úgynevezett pushback politikák, az, hogy a határőrök fizikailag bántalmazzák a bevándorlókat, és a letartóztatás mögött is általában furcsa okok vannak, és nem úgy működik, ahogy elvileg kellene, hogy működjön, hogy a letartóztatása a, visz, a, a, a leges, legutolsó sorban alkalmazott eszköz lenne. Sajnos ez nagyon sokszor megtörténik, nagyon sokáig tartják fogva az embereket, és még a gyerekeket is az egész világ területén, de sajnos az Európai Unió területén is. Egész családokat le tudnak tartóztatni, és megtagadják azt, hogy tolmács segítségét vagy ügyvéd segítségét igénybe vegyék. Aztán a gazdasági és társadalmi jogokról is beszélni kell, hiszen a gyermekek iskolába járását, a, az egészségügyhöz, az, a kórházi orvosi kezeléshez való hozzáférést sem mindig kapják meg, aztán a a munkaügyel kapcsolatos jogok, amelyek egyébként minden dolgozót meg kellene, hogy itt illessenek, ezek sincsenek rendben. Az Európai Unió előtt azok a kihívások állnak a legköz, legközelebbi jövőben, hogy egy bevándorló központú megközelítést alakítsanak ki amikor a bevándorlók áramlatait próbálják megigazgatni, mégpedig minden szinten, tehát az Európai Unió politikáiban is, de azt illetően is, hogy az Európai Uniónak milyen kapcsolatai vannak, milyen együttműködést folytat a szomszédos országokkal. Ebben is az, Európa, e, e, az emberi jogokat kell előtérbe helyezni, a politikák központjába helyezni biztostani kell azt, hogy az Európai Unió politikái nem externalizálják ezt a problémát, nem lökik ki a határokon kívülre, hanem elismerik, hogy azok a problémák az Európai Unió problémái is. Biztosítani kell azt, hogy az Európai Unióval nem határos országokkal folytatott együttműködésben is előtérbe helyezzük az emberi jogokat. Köszönöm. <clears throat> E, Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a tájékoztatóját. Most pedig 8 percben Gil Arias Fernández úr kap szót. Én szeretném átadni önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkérték a Frontexet is, hogy jelen legyen ezen a megbeszélésen. Mindenkit üdvözlök. A frontex az címzett meghívást követően úgy döntöttem, hogy négy fő területre kívánok koncentrálni. Az első az a, az a fejleményekkel kapcsolatosak, amelyek az 2011 végén az új szabályozás előtt volt, aztán az új rendeletnek az alkalmazása, illetve hogy milyen ö, intézkedéseket tervezünk 2012-re, és végezetül pedig az alapjogi kérdések ügyében, valamint a harmadik országokkal történő együttműködés területén alakuló kérdésekről az alapjogokat illetően, amikor az Európai Uniós értékekről van szó, akkor ezeket figyelembe kell venni minden tevékenység során. Ez meg 2005 óta így van. A leg riasztóbb tevékenységek 2011-ben következtek be a Frontex szabályozásban. Egyrészt az alapjogi szab- stratégia és az akcióterv tartozik ide. 2011 márciusában a Frontex alapjogi stratégiáját támogatták meg, és a Frontexnek a külső partnerei is ide tartoznak, az UNHCR, az ENSZ és egyéb szervezetek, valamint az Európai Bizottság és tagállami képviselők is részt vettek ebben a munkában. Ennek a munka alapján a Frontex úgy gondolja, hogy az alapjognak a tiszteletben tartása és előmozdítása ez egy döntő kérdése a külső határok ellenőrzése során, és itt nem lehet engedményeket tenni. Az akcióterv került elfogadásra, ezt a Frontex menedzsmentje fogadta el 2011 őszén mintegy 20 fellépés során az én a Frontex ezt a stratégiát alkalmazza. Ide tartozik a külső partnerekkel való együttműködés is. A fő Frontex területek az operatív tevékenység, kockázatelemzés, konkrét intézkedések, kapacitásépítés, és végezetül pedig a horizontális tevékenységek, kommunikáció, tájékoztatás. A második terület, amit említeni szeretnék, ez pedig a Frontex magatartási kódexe. A Frontex kidolgozott egy magatartási kódexet, amit a külső tevékenységek során alkalmaznak. Ez vonatkozik minden olyan személyre, aki Frontex tevékenységben vesz részt, legyen ez képzés, tanácskozás vagy bármi és a különböző szankciók is vannak azok számára, akik megszegik ezt a magatartási kódexet, adott esetben a személyt azonnal el lehet távolítani a Frontex tevékenységéből. a 2A pontja a rendeletnek kimondja, hogy a magatartási kódexet be kell tartani. Végezetül pedig az európai határőrizeti egységek munkájával foglalkozunk, illetve a gyors beavatkozási egységek a fontosak, ez, ezeket a megnevezéseket használjuk. Az európai határőrizeti egységeket az Európai Unió tagállamainak szakértői alkotják, akik különböző területeken rendelkeznek szakismeretekkel, és különböző profilok alapján dolgoznak, amiket a Frontex dolgozott ki. Amiután valaki kinevezésre kerül, akkor a Frontex megfelelő képzésben részesíti, uniós jogban, nemzetközi jogban, illetve hogy a nemzetközi védelem mit jelent, hogyan kell ezt biztosítani. A második része a tájékoztatomnak a 2012-től hatályos szabályokkal foglalkozik, amik Kezdeném először is az alapjogi tisztnek a feladataival. Ez a 26A cikkben szerepel, amelyik kimondja, hogy a Frontexnek kell, hogy legyen egy konzultatív fóruma, és meghatározza az alapjogi tisztviselő feladatait. A Frontex eh, igazgató tanácsa létrehozott egy külön bizottságot, eh, a több eh, tagállamot érint ez, illetve az Európai Bizottságot, és a partnerszervezeteket és ami az alapjogi ügynökséget és másokat, és a UNHCR-t is érinti ez a ö, tanácsadó bizottság ö, vezeti az ügynökséget a Frontex ö, döntéseiben. és a, az adott cikknek a végrehajtását is ők végzik. A konzultatív fórumnak a feladata, hogy az igazgatót és az igazgató tanácsot támogassa minden alapjogi kérdésben és a magatartási kódexet és két fő típusú részvétel van a konzultatív tanácsban vagy bizottságban, először is a civil szervezetek képviselői, ők alkotják a többséget, 15 tagból 9 ide tartozik, a második csoport pedig a nemzetközi szervezetek és az Európai Uniós ügynökségek alkotják. Itt három ügynökség van, amelyek kötelező a részvételük, ahogy ezt a szabályozás kimondja. Az alapjogi ügynökség, a UNHCR, és ahogy a az IOM, a demokratikus intézmények és emberi jogi ügynökségek, valamint az Európa Tanács vesz részt. Az igazgató tanács és konzultatív fórum döntéseit e hónap 23-án fogják elfogadni. A rendelkezés az alapjogi szabályokat ír elő, az közvetlenül az igazgató tanácsnak számolnak be a tagok az pedig a konzultatív szerve, fórumnak rendszeresen. A tisztviselőt a Frontex vezetése nevezi ki, szeptemberben retervezik ennek ülését azt reméljük, hogy az illető személy még 2012 előtt funkcióba lép. Ami az alapjogi tisztviselőt érinti, stratégiai ajánlások vannak mindkét személy vonatkozásában. Végezetül pedig szeretném megemlíteni az eljárással kapcsolatos javaslatokat, hogy amennyiben alapjogok sérülnek, akkor milyen felfüggesztési és azonnali leállítási intézkedések vannak. Kimondja a szabályozás a harmadik cikkében, hogy az ügynökség főtitkára részben vagy egészben azonnal felfüggeszti azt a, az intézkedést, amennyiben komolyan sérülnek az alapjogok ezzel, hogy ennek megfeleljen a Frontex, egy belső mechanizmust dolgoz ki annak megfelelően, hogy minden tevékenység során elemezni lehessen, hogy megvalósul-e az, az alapjogok tiszteletben tartása. A bilaterális együttműködés a partner ügynökségekkel, a Frontex és a UNHCR között folyik, ezek jól kialakult kapcsolatok, különösen a képzés területén. A UNHCR ugyancsak partner volt, egy közös képzést alakítottak ki, amikor a Frontex személyzetének képzéséről van szó. Az alapjogi ügynökség esetében a frontex való együttműködés segíti mindkét ügynökséget. Az alapjogi ügynökség a szakértelmével segíti a Frontexet abban, hogy még jobban integrálja tevékenységeibe az alapjogokat. Ezzel szemben a Frontex pedig technikai, logisztikai támogatást ad az emberi jogi munkához a tevékenység lényege a legjobb gyakorlat, kézikönyv kidolgozása, megfelelő képzés nyújtása. Az alapjogi ügynökség partner volt az alapkoncepciónak a kidolgozásában is. ami a ö, menekültügyi támogatóhivatalt vagy irodát életi, itt is ö, együttműködést folytatunk, a ö, Frontex részt vesz az igazgatósági üléseken, ö, vannak ülések a Frontex ö, egységei és a szakértők között, idén is vannak ilyenek ö, tervbevéve, illetve vizsgáljuk a további együttműködési lehetőségeket, illetve együttműködési megállapodás e aláírását is. Végezetül pedig a harmadik országokkal való együttműködés esetében a Frontex fő célja, hogy erősítse a bilaterális együttműködést a szomszédos országokkal és azon országokkal, amelyekből rendszeresen érkeznek bevándorlók. Ezek a ö, kapcsolatok mindig figyelembe veszik az alapjogi kartát és általában az uniós jogot. Amikor csatlakozandó országról van szó, akkor külön figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő legyen a határőrizet, és megfeleljen az Európai Uniós követelményeknek a humanitárius elemeit a bevándorlásnak a tengerön keresztül történő bevándorláskor is figyelembe kell venni. 16 országot érint ez az együttműködés, különböző szintűek a tárgyalások, és további kilenc országgal pedig távlatilag lesznek tárgyalások. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseiket. E, Köszönöm szépen. Arias Fernández úrnak ezt az előadást, akkor most megnyitom a vitát. Lokpiller asszony, a bizottságunk alelnöke. Elnézést kérek, későn értem, mert az éjszakai vonattal jöttem, de meg tudtam hallgatni az előadásokat, és néhány kérdést szeretnék először Krepó úrnak, majd aztán Arias Fernández úrnak is feltenni. Néha nálunk, például Németországban is felmerül egy olyan politikai ötlet, hogy a bevándorlók segítése érdekében, vagy annak érdekében, hogy megvédjük őket a földközi tengeren való átkelés kockázataitól, a kellene egy ilyen üdvözlő központ felállítása, ami még mindig a magrebi oldalon állna. És azt kérdezném, hogy ez az ötlet, ez éle még, és hogy ön támogatna -e egy ilyen intézkedést? Mert ugye azt mondta, hogy a, hogy, hogy nagyon sokszor pontosan az átkelés során történnek meg ezek az emberi jogsértéseket. Második pedig megemlítette Krippó úr, hogy milyen országokat látogat meg, illetve fog meglátogatni, de azt is megkérdezném, hogy az Európai Unió határain, például Ukrajnán előforduló eseteket követi-e? Az Európai Unió tagállamai nem ratifikálták még, még az bevándorlók és családják jogok, jogáról szóló ENSZ dokumentumot. Mi a vélemény a dokumentumról? Fontos ez, vagy senki nem tartja igazából érdemleges dokumentumnak? Mindkettőjükhöz intézném a következő kérdést. Az Európai Emberi Jogi Bíróság Risi és Olaszország ügyében hozott egy ítéletet, amelyet nagyon hosszú magyarázat követett arról, hogy a földközi tenger semmely területén nem nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi jogokat. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hiszen amikor parlamentünk a Frontex jövőbeni mandátumáról készített véleményt, akkor pontosan az volt ott a fontos, hogy milyen eh, milyen törvényekkel kapcsolatban vannak még kérdések. A Libéhez is átutaltuk ezt, és azt hiszem, hogy most még egy lépéssel előbbre jutott ez az ügy, úgyhogy szeretném tudni, hogy a e, nyílt tengeren e, létező emberi jogokkal kapcsolatban most hogy áll a jogi helyzet. Ö, ö, Ön, uram, nagyon fontos részeként kezeli az emberi jogokat a saját munkakörének, és ennek nagyon örülünk, mert mikor korábban beszéltünk a Frontex korábbi vezetőjével, aki akkor, akkor ő úgy nyilatkozott, hogy ő, neki nem feladata a bevándorlók védelme. Örülünk neki, hogy az új mandátum most másképpen néz ki, de azért szeretnénk tudni, hogy ha a Frontex megsérti az emberi jogokat, akkor önök ezt hogy kezelik? Nyilván van egy magatartási kódexük, de a 2011 előtt felmerült esetekre is kellene, hogy legyen valami megoldás, és azzal nem vagyok megelégedve, hogy amennyiben minden tervük megvalósul majd, akkor majd 2012 végétől tudja betölteni majd az emberi jogvédői szerepét. Én úgy gondolom, hogy ezzel ignorálják a parlamentnek a beli döntését, miszerint mielőbb meg kellene kezdeni ezt a tevékenységet. Hiszen szeretnénk, hogyha független emberi jogi képviselő lenne, akit az önök igazgató tanácsa kinevez. Lehet, hogy szeretném, ha megtan- megmagyarázná nekünk, hogy miért tart ilyen sokáig ennek a döntésnek a meghozatala. Köszönöm, elnök úr. Keller, Keller asszony kért szót. Köszönöm. Mindkét előadóhoz van kérdésem. Krépó úr, nem tudom, hogy hallott-e az Európai Bizottság azon tervéről, hogy egy európai megfigyelő rendszert állítson fel, ennek több összetevője van. Koordinálás a tagállamokban, az EU-n belül, majd kétoldalú megállapítások harmadik országokkal, főként itt Tunéziára, Líbiára gondolnak a földközi tenger déli partvidéken található államokra, és a határvidékeket is felügyelnék, főként a földközi tengerről van szó, különböző technikai jellegű berendezésekkel. Hogyha például Tunéziából gyanús hajó indul el, akkor értesítenék a tunéziai határőröket, hogy állítsák meg a hajót. Ezzel elképzelhető, hogy emberjogokat sértenek, és a visszafordítás tilalmára vonatkozó irányelvetés. A következő kétoldalú megállapodások hogyan alakulnak? Tudjuk, hogy volt egy ilyen Olaszországgal, azután a libiai megállapodás, ez nem igazán az emberi jogokra összpontosított. Lobbéla asszony kérdéséhez is csatlakoznék. Miért tartott olyan sokáig az, hogy legyen, hogy kinevezzenek egy emberi jogi tisztviselőt, és még ez nem is történt igazán meg. A terv már megvolt, most már szinte egy év telt el, és még mindig nem fejeződött be ez a folyamat. Miért kellett ennyi idő a tanácsadó testületnek. Általában nem kell ennyire hosszú idő egy tanácsadó testület létrehozására. A másik, a kritériumok, milyen feltételekkel függesztenek fel, vagy állítanak le tevékenységeket, hogyha bizonyos kritériumokat nem tartanak be. A Libe bizottságban is szó volt erről, a közelmúltban, és az ezzel kapcsolatos munka fél évet vett már igénybe, még nem fejeződött be. A mostani emberi jogsértésekkel kapcsolatosan mit tesznek? Tudjuk, hogy a görög-török határon ez előfordul, nagyon jól dokumentált, de az ottani Frontex műveletek leállítása helyett önök csak a, a kritériumokat értékelik, hogy súlyosan megsértik az emberi jogokat, de tudjuk, hogy ez megtörténik folyamatosan, és ezek elég súlyos jogsértések. Miért kellett ilyen hosszú idő, mit kezdenek ezzel a helyzettel, az emberi jogsértés helyzetével? Ott vannak a valós tények, és közben önök még egy elméleti terven dolgoznak, akkor ez hogy jön össze ez a két dolog? Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Vannak-e kérdések? Nekem van kérdésem. Aktuális kérdésről van szó, meghallgatva mindkét hozzászólót, elgondolkodtam azon, hogy ön két felet képvisel, melyek természetüknél fogva egymással szemben állnak. Amikor a Frontexről hallok, hogy a Frontex aktivizálja magát, akkor mindig arra gondolok, hogy ez preventív vagy represszív szervezet, így is lehetne mondani, amelynek az a funkciója, hogy az Európa erődítményt vigye a harmadik országok beliektől, azon emberektől, akik jönnek, és akiket csak a rendőrség vagy más elnyomó jellegű szervezet tud leállítani. Amikor önt hallgattam, Krépó úr, akkor nagy örömmel hallottam, hogy ön még mindig hangsúlyozza azt, hogy a migránsoknak ugyanolyan emberi jogaik vannak, mint másoknak. De amikor látjuk a táborokat, a gyakorlatot, akkor azt tapasztaljuk, hogy az, amit ön elmondott a migránsok kezeléséről, az nem igaz, reménytelen helyzet ez, sajnálatos helyzet, és egyre súlyosabbá válik a helyzet. Ön hogy látja az ön két funkcióját és a két látásmódját, ezek milyen kapcsolatban vannak egymással? Ez érdekes lenne a bizottság számára. Együtt működnek? ami a migránsok és a menekültek helyzetét illeti. Tehát a két funkcióban együttműködnek kell. Köszönöm. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólási kérelem. Szeretném elmondani, hogy én is üdvözlöm azt, hogy az ülésünket a migránsok emberi jogainak szenteltük. Ezen az ülésen egyrészt van egy képviselőnk itt jelen, aki a migránsok alapvető emberi jogaival foglalkozik, de közben van egy európai ügynökségünk is, amely azért felelős, hogy azokat a jogokat, kötelezettségeket tartassa tiszteletben, amelyek a külső határainkra vonatkoznak. Ez a helyzet az arab tavasz után lett nyilvánvaló, hiszen a migrációs nyomás növekedett. Egyrészt azon országok részéről, ahol az arab tavasz lezajlott, észak-afrikai országok részéről, de más országok részéről is, hiszen más migránsok is felhasználtak a helyzetet arra, hogy megpróbáljanak Európába belépni, olyan országokról van szó, ahol a helyzet kaotikus például Líbiából érkezők ezrede különösen drámai volt, és éppen ezért úgy tűnik, hogy a, mi az információ szerzést illeti, a tömegtájékoztatás tudósított a helyzetről, de általában ez korán reggel történt, vagy késő este, hiszen ezek nem annyira népszerű hírek a nézők szempontjából, de azért görögországi migránsokról is szó volt. Ez a helyzet korlátozza a határ, úgynevezett határországok kezetést is, és igen nagy nyomást gyakorol rájuk. Itt van a különböző menekülteket és migránsokat befogadó központok finanszírozása, ami pedig az európai szomszédság országait illeti, a földközi tengerbeli országokat. A velük való kapcsolatok során igen fontos kérdés ez a Lisszaboni szerződés elfogadását követően. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Stockholmi program jegyében az Európai Tanács felhívja az országokat, hogy az EU külügyi külpolitikája során a bizottság foglalkozzon a, az emberi jogokkal az EU külpolitikája során. A cselekvési terv nem e, gyógyír, de szükségünk lenne javítani a helyzeten, és meg kellene könnyítenünk a program megvalósítását. Arias Fernández urat szeretném megkérdezni a következőkről. A tapasztalataim azt mutatják, miután Lengyelországban az Európai Ügyek Bizottságának elnöke vagyok, azt látom, hogy a Frontex a nemzeti parlamentekkel nem nagyon lelkesen működik együtt. A Frontex igazgatóját háromszor hívtuk meg a parlamentbe, és háromszor nem jött el. Úgy gondolom, hogy a Frontex ügynökség és a tagállamok közötti kapcsolatok, főként amikor belügyi és európai ügyi bizottságokról van szó, Etéren az együttműködés mindenképpen szükséges, különben a párbeszéd nem jön létre. Amit Arias úr mondott, annak értelmében úgy tűnik, hogy elkötelezték magukat arra, hogy a migránsok emberi jogait fokozottabban tiszteletben tartják. Itt volt a migrációs válság, és egyre több probléma merül fel az Európai Ügynökség, a Parlament, a Bizottság közötti együttműködés, a nemzeti parlamentek és a tagállamok közötti együttműködés mindenképpen hozzáadott értéket ad, és ez alkalomból az említett együttműködés ötletét ismét aláhúzom. Az önáltal ismertetett koncepció rendkívül érdekes, és jobb normákhoz, jobb emberi jogi helyzethez vezethet a migránsok esetében. Tudom, hogy vannak itt objektív tényezők is, például választások, választási eredmények, amelyek azt mutatják, hogy az EU-n belül negatív hozzáállás is tapasztalható a migránsokkal szemben. Talán ez nem is a vendéglátás szándékának hiánya, hanem szinte ellenséges magatartás, és a nem üdvözölt, nem szívesen látott vendéget sokszor ürügyül használják fel, arra, hogy különböző konfliktusokat szítsanak. Bűnbakként használják fel őket, és ezzel is számot kell vetni. A mi a bizottságunknak itt külön felelőssége van, és ahogy Kale úr mondta, a Libe bizottság is foglalkozik a migrációval alapvető kérdésként, mert a migránsok amikor belépnek az EU-ba, akkor rájuk is hatása van az EU belpolitikája. Most pedig Tubikin úrnak, az EEAS képviselőjének adom meg a szót. Három percben öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kicsit szeretnék arról szólni, hogy a külszolgálat hogyan kezeli mindezeket a kérdéseket olyan országok vonatkozásában, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, illetve hogy a Frontex-el milyen a kapcsolat. Az Európai Uniónak az az álláspontja, hogy a külső dimenzióját nézve a határőrizetnek, illetve a bevándorlásnak. Ez az alapjogi gokat figyelembe kell venni, és ez kell, hogy az alapja legyen az egész eljárásnak. Ezért nagyon fontos, hogy az eljárások során mindig tiszteletben tartsák az emberi és az alapjogokat. Ugyan ugyanakkor fel kell lépni az illegális bevándorlás ellen is, aminek viszont lehet negatív hatása az emberi jogok sérelmére egy holisztikus megközelítést kell alkalmazni e tekintetben. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a bizottságnak a figyelmét arra a kommunikációra, amit 2011. novemberében adtunk ki a globális mobilitással és bevándorlással kapcsolatban az a közleménye ez hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a bevándorló központú megközelítés, hogy a bevándorlók legyenek az elemzés középpontjában. A bevándorlás nem az útvonalakat vagy az áramlatokat kell, hogy figyelembe vegye, hanem magukat az embereket, és hogy az adott embereknek milyen szükségleteik vannak. Tehát ez egy globális megközelítésen belül ugyanakkor egy horizontális elem. Tehát itt vizsgálni kell a kibocsátó, a tranzit és a befogadó országokat, a célországokat. És a partnerekkel együtt azon kell dolgozni, hogy valamennyi embernek a jogait megvédjük a bevándorlási procedúra során itt két külön probléma vetődik fel. Első alkalommal a közlemény elismeri, hogy nagyon fontos a hontalanok helyzete, illetve a hontalanság állapota harmadik országokkal kapcsolatban, illetve az önkényes fogvatartása az illegális bevándorlóknak harmadik országokban ezeken dolgozunk együtt, hogy ezeket a kérdéseket megfelelően kezeljük. Abba, amikor kapcsolatban állunk harmadik országokkal, akkor két fő párbeszéd lehetőség van ezen kérdésekkel. Vannak igazságügyi és belügyi szakbizottságok, illetve olyan párbeszédek, amelyek a külszolgálathoz tartoznak, és természetesen a bevándorlóknak, a migránsoknak a jogai mindig napirenden vannak. Ami az emberjogi tárgyalásokat illeti, ami a külszolgálathoz tartozik, ismerik azokat az országokat, ahol a felvetődött a határőr szervezetek, határőröknek a magatartása, illetve a refulman, a visszaszorítás kérdése, a fogvatartás, hogy az önkényes fogvatartásnak véget vessünk, illetve a ö, jogsegélyhez való hozzájutás, illetve annak biztosítása a migráns munkavállalók kérdésével külön kell foglalkozni, különösen azokkal, akik az építőiparban, illetve a háztartási területen dolgoznak, aztán a menekült jogi ügyek is fontosak. Ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkozunk, amikor harmadik országokkal tárgyalunk. Szeretném felhívni a figyelmüket a 2012 márciusi közleményre, amely Libanonnal kapcsolatos, ebben a egy etiópiai származású migráns háztartási alkalmazottnak a halálával volt kapcsolatos. Alan Assan asszony volt, és azt kértük, hogy részletesen vizsgálják ki itten a halálesetet, és itt megfelelő jogi keretek szükségesek a libanoni bevándorló munkákra. Ezért az Európai Unió sürgette, hogy Libanon is megfelelő politikát dolgozzon ki azért, hogy a migránsok jogait minden körülmények között biztosítsák. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. Ez csak egy példa volt, egy közelmúltbeli példa hogy milyen figyelemfelhívó munkát is végez az Európai Unió, különösen amikor a harmadik országbeli munkavállalókról van szó. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni Teneman urat, hogy a bizottság nevében szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a lehető legrövidebben szólni. Azt tapasztaltuk 2011 év során, hogy elég jelentős változások vannak, nem csak az Európai Bizottság politikájában, hanem a látásmódban, a megközelítésben is ahogy a külszolgálati kollégám már említette, egy globális megközelítést alkalmazunk a migrációval kapcsolatban. Ez a legjellemzőbb és legfontosabb eleme a jövőbeni megközelítésnek. Ez ugyanakkor szinergiát is hoz létre, amit az Európai Unió ö, tapasztalt a tagállamokban, és megpróbálunk bizonyos ö, útmutatást adni arra is, hogy hogyan lehet elősegíteni ezeket a jó gyakorlatmodelleket, és ezeknek a kapcsolatokat a harmadik országokkal. 2011 egyben az az év is volt, amikor a Frontex módosított szabályzat elkerül, elfogadásra került. A bizottság véleménye szerint nem mondhatjuk azt, hogy nagyon sok minden történt mondjuk a tevékenységek megkezdése óta, amióta létrejött a 2005-ben a Frontex ügynökség. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy azt mondhatjuk, hogy a, az ügynökség vákumban dolgozott volna jogi területen, mert ez, ez az egyik olyan intézmény, amelyik mindig is az alapjogoknak a védelmét képviselte tevékenysége során. E tekintetben azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon ezt mindig hangsúlyoznunk kell és kellett, amikor szót kaptunk. A külső határoknak az ellenőrzése továbbra is nemzeti kompetencia a tagállamok a felelősek annak eldöntésére, hogy ki léphet be az ő területükre. A Frontex ügynökség egy Európai Uniós ügynökség, amely azért van ott, hogy az operatív együttműködést biztosítsa a tagállamok között a külső határok őrizete során. Ez egy különbség, ez egy, mert itt hallottam a hozzászólásokban, hogy a Frontex ügynökség volt a felelős a külső határok ellenőrzéséért. Azt kell sajnálatomra mondani, hogy még a módosított jogi keretek sem biztosítják ezt. Még nem. De hát szeretném, hogyha ezt jelzésként értelmeznénk arra vonatkozóan, hogy ugyan már sok mindent tettünk ezen a területen, még mindig nagyon sokat ennivaló. Ami pedig az alapjogok védelmét illeti, nyilvánvaló, hogy itt is még sok minden tennivaló van az ügynökségen belül, és a bizottság csak támogatni tudja az megkezdett tevékenységet, valamint azt, hogy ezt a folyamatot gyorsítsuk fel, hogy az alapjogi tisztviselő mielőbb elláthassa a feladatkörét. Mivel információkat adok arról a munkáról, ami folyamatban van, szeretném megömlíteni azt is, hogy a e, milyen tevékenység van. Ez egy jogalkotási javaslat, ami most van megvitatás alatt a tanácsban, és a parlamenttel döntési eljárás alá kell, hogy kerüljön, tehát ebben tekintetben is még csak a kezdetek lépéseket tesszük. Itt a külső határok kérdése egy olyan kérdés, amit már a jelenlegi jogszabályok lefetnek. Azt szeretnénk eh, most elérni, hogy itt létrejöjjön a kellő szinergia, és amikor például eh, hajók sodródnak a földközi tengeren, akkor igazi együttműködés valósuljon meg a tagállamok részéről, illetve az illetékes hatóságok részéről a harmadik eh, országok esetében, és ezzel megnöveljük annak esélyét, hogy kimentsük ezeket az embereket. Mert nagyon gyakran azzal vádolják a bizottságot, hogy a Frontex nem tesz eleget annak érdekében, hogy megmentesse megmentse azon embereket, akik a földközi tengeret eh, igyekeznek átkelni, ami egy elég veszélyes vállalkozás lehet, hogy ezt nagyon sokan tudjuk. Tehát ez az, ahol jelenleg tartunk, és a tisztelt elnök úr az ön kérdését illetően, hogy mi történt mindeddig az akciótervvel kapcsolatban, el kell mondjam, hogy ez is az ö, Szokon programmal kapcsolatos, és bár voltak előrelépések a területen, a legutóbbi előrelépés az a ö, belügyi és igazságügyi tanácsban került kidolgozásra. Van egy ütemterv, és ez az ütemterv ez most már teljes körét felöli a tevékenységeknek, amik ezen a területen vannak, és alapjogok védelme és egy fokozott figyelmet is jelent. Mindenki jobban odafigyel ezekre a kérdésekre, úgyhogy remélem, hogy sikerült ezzel körbejárnom a témát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni vendégeinket, hogy válaszoljanak a felvetett kérdésekre, illetve foglalkozzanak az elhangzott kommentárokkal. Esetleg önöknek is vannak hozzátennivalóik az értékelésekhez, amiket hallottunk Krépó úr először. Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálom a kérdéseket fordított sorrendbe kezelni. Volt egy olyan kérdés, hogy ellenfelek vagyunk-e? Szerintem nem. Nemzetközi jogban az államok a, mind a mai napig ö, szuverének, és a területi szuverenitás egy alaptétele a nemzetközi jognak. Ez egy ö, paradigmája, a, az emberjogi paradigma ezt még mintha nem ismertük volna fel, ahogy ez nagyon sokszor már a a nemzeti jogban megjelent. Tehát a szuverenitás és az emberi jogok, ez egy paradigma, ezt a kettőt össze kell illeszteni a nemzetközi jogban, ennek a kettőnek együtt kell működnie. Különböző céljaink vannak, mégis együtt kell, hogy dolgozzunk, és biztosítanunk kell azt, hogy a az emberi jogok azok létezzenek, de vegyék figyelembe a területi szuverenitást, a területi szuverenitás pedig vegye figyelembe az emberi jogot. Ez egy nagyon kényes egyensúlyt jelent, de ez az elérendő cél. Örömmel hallottam a Euroszúról, bár ez még mindig titokzatos számomra, nem rendelkezek kellő ismeretekkel, részleteket nem ismerem. Szívesen tudnék meg erről többet. Úgy látom, hogy a Euroszúr az egy eszköz, és az a kérdés, hogy az eszközt hogyan használják azt várom, hogy a bíróságok, törvényszékek majd egyszer ítélkezni fognak, és el fogják dönteni, hogy ezt az eszközt megfelelően vagy nem megfelelően használják-e. Ez egy fontos kérdés a nemzetközi jogban, és ezt vizsgálni kell. Lehetnek ö, fenntartásaink, elképzeléseink, hogy ez hogyan működik, de először lá- nézzük meg, hogy hogyan működik, és utána mondjuk majd ítéletet, és nyilvánvalóan, hogy a bíróságoknak nagyon nagy szerepük lesz. Örömmel hallom, hogy az ak- akció, ö, az emberjogi akciótervel kapcsolatban vannak előrelépések, nem hallottam még erről, úgyhogy örömmel hallom, hogy itten történ- történik valami. Az a döntés, amiről Lockwood úr eml- tett említést, a nyílt tengeren is alkalmazandóak az emberi jogok, ez igen, ez mindig is így van. Ez emberi jogok ö, követék a ö, hatalmi eszközöket. Tehát mi biztosítanunk kell, hogy az emberi jogok ö, mindenütt jelen legyenek, amikor valaki a hatalmat gyakorol a bevándorolt munkavállalók és a családjaik joga, ez is egy olyan kérdés, ami fontos az egész Európ- az ENSZ rendszerben. Az egész uniós államok is nem írták alá ezeket, ezeket az egyez, ezt az egyezményt. Ez alig valamivel több, mint ami már most is jelen van a nemzetközi jogban, és ennek az alkalmazása a migránsokra vonatkozik. Ez ugyanolyan egyezmény, mint a fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezmény. Ez alig több, mint az, hogy próbáljuk azt, hogy megerősíteni, amit már eddig is kimond a nemzetközi jog a fogyatékkal élők esetében. Itt vannak olyan suttogások, hogy egyes uniók és tagállamok aláírták volna, hogyha nem kaptak volna telefonhívásokat más fővárosokból, nem tudjuk, lehetséges, de kétségtelen, hogy van minden tagállamot arra ösztönöznék, bátorítanék, hogy ezt az egyezményt igenis írják alá. Ez az egyezmény azt jelenti, ennek a ratifikálása, hogy egy komoly elkötelezettség van valamennyi migráns emberi joga mellett. Ez nagyon fontos. Minden migránsnak ugyanolyan emberi jogai vannak, még az illegális bevándorlóknak is. Vannak, akik azt mondják, hogy ezért nem akarják aláírni, mert a negyedik fejezet minden bevándorlóra, az ötös pedig a kiegészítő jogokról beszél, a azok esetében, akiknek rendezett, tehát legális a bevándorlásuk. De ezek a jogok vonatkoznak az illegálisokra is, és ezt nagyon sok állam egyszerűen nem akarja kimondani. Kell, hogy legyen ennyi bántorságunk, hogy azt mondjuk, hogy az illegális bevándorlóknak is vannak emberi jogaik, alapjogaik, és a bíróságok is ezt erősítik meg. Nagyon nehéz itt meghatározni a keretet, amelyben védelemre kerülnek ezek a jogok és bátorságot kíván ez, mert például az ILO egyezmény a decens munkáról a háztartási alkalmazottak vonatkozásában ugyanezt mondja ki, független attól, hogy legális vagy illegális háztartási munkavállalóról van ez szó, ugyanazok a jogok illetik meg, és ezt mégis ratifikálták az államok tehát azért ez nem feltétlenül zsákutca. Végezetül pedig a, az üdvözlő központok, ez egy eszköz, az a kérdés, hogy mire és hogyan használják. Tájékoztatásra, képzésre, egészségügyi ellátás vonatkozában sok mindent lehet tenni. Hogyha ez fogvatartási központként működik, hogy ne tudjanak elmenni az emberek, akkor ez káros lehet. Tehát ez ettől függ, hogy hogyan alkalmazzák ezeket. Az ukrán szárazföldi határral kapcsolatban nem tudok mit mondani, én csak a görög-török szárazföldi határól és a Olaszország Tunézia, illetve a tengeri határ kérdéseivel foglalkoztam. Mindjárt befejezem és azzal szeretném befejezni, hogy szerintem az én munkámnak az a lényege, hogy megváltoztassuk a koncepciós kereteket. Ez az, ami említésre került, hogy nap mint nap ö, szemben állunk a migrációval, és ezt kell átalakítanunk úgy, hogy itten az emberjogi keretek legyenek erősebbek, és ehhez igyekszünk hozzájárulni. Hogyha ez sikerül, akkor én elvégeztem a megfelelően a munkát. Ez olyan, mint a ö, csempészet, ö, a politikusok mindig azt mondják, hogy a csempészet a csempészet az egy csúnya dolog, de ugyanakkor megmentett e, e, életeket. Most kivenni ezeket a diktatúrából 20. században, ez egy fontos dolog. Tehát amikor ezeket végig gondoljuk, az emberkereskedelem, embercsempészetet, ez két külön dolog az más a cigaretta csempészet, az embercsempészet az is rossz, de az emberkereskedelem az sokkal rosszabb. Rossz lehet az embercsempészet, de adott esetben emberéleteket menthet. Az emberkereskedelem az egy más dolog. Köszönöm. Köszönöm szépen. Webb és most Arias Fernández úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm. Az alapjogokkal kezdeném a konzultatív fórummal kapcsolatosan. Két képviselő tette fel ezt a kérdést. Ehhez egyetértés szükséges, hogy ezt a testületet létrehozzák, és a szigazgató tanácsnak erre megfelelően fel kell készülnie. Ez év februárjában volt ez téma, és hogyha figyelembe vesszük a konzultatív fórumot, amely létrejött az elszó számára, ez másfél évet vett igénybe az elszó konzultatív fórumának létrehozása, Nálunk ez öt hónapot jelent, mert a nyitó ülés valószínűleg szeptemberben lesz, és őszintén szólva szerintem nem túl nagy a késedelem. Ami az alapjogi tisztviselőt illeti nem is volt, és nincs is ilyen poszt nálunk. Más EU intézményhez hasonlóan az elmúlt két évben, valamint 2012-13-ban is a költségvetési hatóságot kell kérnünk arra, hogy 2012-re változtassák meg, módosítsák a költségvetésünket ahhoz, hogy az említett tisztviselőt kinevezhessük. Reméljük, hogy szeptemberre ez rendeződik, különben, ha nem, akkor ez évben ez nem jön össze. Ami az alapjogok megsértését illeti, érdemes talán megemlíteni, hogy a műveleti tisztviselő meghívottként működik, és a nemzeti jog alá tartozik. Ami a műveleteket illeti, május 23-án fogjuk a terveket átadni a az igazgató testületnek, és az intézkedéseket ezek után fogjuk alkalmazni. Hogyha fennáll a gyanú, hogy meg sértették az alapvető jogokat, akkor a releváns nemzeti hatóságokat felhívjuk arra, hogy büntetőjogi vagy egyéb intézkedéseket hozzanak a nemzeti jog értelmében, és ami a stábunkat illeti, még a magatartási kódex előtt megfelelő EU jogszabály vonatkozik rájuk. Ha ilyen eset előfordulna, eddig még erre nem volt példa, akkor a megfelelő EU szabályokat alkalmazzuk. A főnököm nyilatkozott a Frontex mandátáról. Az igaz, hogy a meghívott tisztviselővel kapcsolatosan nincs mandátumunk, de a saját alkalmazottaink esetében van, és ezért, hogyha valamilyen fegyelmi ügy merülne fel, akkor az EU ide vonatkozó jogszabályait alkalmazzuk. El kell mondjam, hogy amit a közvélemény véleményét illeti, itt vannak ellentétek, de mi nem eh, tartjuk magunkat eh, úgynevezett watchdognak. Egyébként eh, sokkal több embert mentettünk meg, mint bármely más testület a világon. Nem csak határ ellenőrzés, határőrizetet végzünk, határforgalom ellenőrzés, hanem humanitárius komponens is van a tevékenységünknek, vagyis a tengeren bajba került embereket, veszélybe került embereket megmentjük. Ami a nemzeti parlamenteket illeti és a kapcsolatot, nagyon sajnálom, hogy a Frontex-et meghívta a lengyel parlament, és ezt nem tudta elfogadni a Frontex. Kedves elnök úr, állandó kapcsolatban állunk a nemzeti parlamentekkel, és természetesen szívesen részt veszünk a lengyel parlament meghallgatásán, vagy más nemzeti parlamentek meghívásának szívesen eleget teszünk. Az igazgatómmal ennek utána nézek, és megvizsgálom, hogy miért nem tudtunk eleget tenni a meghívásnak. Remélhetőleg megválaszoltam a nekem feltett kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Kérem, ne aggódjon amiatt, hogy megemlítettem ezt az elutasított meghívást. Erre borítsunk fájtlat, ez már a múlt zenéje, de most szeretném elmondani, hogy a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködésnek hozzá kellene járulnia a Frontexről kialakított közvélemény szemében kialakult kép kialakításához is, és én úgy érzem, hogy pontosan ezért is fontos lenne a nemzeti parlamentekkel való együttműködés. Temmerman is fölvetette ezt a kérdést. A Frontex határigazgató ügynökség és nincsenek saját erői, amelyeket bevethetne határvédelemre. A parlamentekkel folytatott jó együttműködés nagyon jól kidomboríthatná, hogy az önök szándéka és az önök szabályai hogy működnek, különösen a szabályzat módosítás után. Ezért is nagyon fontos lenne, hogyha be tudnánk bizonyítani, hogy az egész folyamat arra összpontosul, hogy az Európai Unión belüli emberi jogi helyzetet a Lisszaboni szerződés elfogadása után különösen nagy gondossággal védjük. És bebizonyíthatnánk azt is, hogy önök is ezt ezt támogatják. Krépa úr nagyon jól válaszolt, amikor a tagállamok szuverenitását állította egy oldalról a központba, más oldalról meg az emberi jogokat hangsúlyozta. Mind a két jog alapvető jog. Most csak az a kérdés, hogy ezt a két értéket hogy tudjuk összeegyeztetni, összehangolni. Tehát a tagállamok határainak szuverenitását és védelmét hogy tudjuk összeegyeztetni az emberi jogok védelmével. Ez a legfontosabb kérdés, és biztos vagyok benne, hogy az albizottságunk körében erről még nagyon sokáig fog folyni a vita. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy eljöttek, és Longbiller asszony most arra kérem, hogy vegye át tőlem az elnöklést az ezt követő napirendi pontok során. Thank you very much.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 Kollégáim, kedves barátaim, akkor most rá is térünk a következő napi rendi pontra, hiszen már is egy pici késésben vagyunk. Lehet, hogy nem tudok elég hangosan beszélni, minden esetre önöket nem tudom túl kiabálni. Kérek mindenkit, aki ebben az ügyben nem illetékes, legyen kedves, hagyja el a termet. Hát, ha emlékeznek rá, akkor most eszmécsere következik Luis Guillermo Pérez Casasszal, aki az FIDH, a Nemzetközi Emberi Jogi Szövetség főtitkára, mégpedig a volt kolumbiai titkosszolgálat Egyiptal kapcsolatos fejleményekről, ennek a kolumbiai titkosszolgálatnak a rövidítése DAS. Lehet, hogy emlékeznek rá, hogy márciusban foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, de akkor ö, technikai problémák merültek föl, nem működött megfelelően a telefonvonal, és ezért úgy döntöttünk, hogy a mai ülésre halasztjuk a megvitatást. Szerencsénkre Perez úr most nem csak telefonon, hanem saját személyében is jelen tud lenni az ülésen, és nagyon örülünk neki, hogy részt vehet a tárgyalásokban. Kolumbiai nagykövetet is szeretettel üdvözlöm, ahogy a múltkori ülésen most is részt vesz. Tudja, hogy fontos nekünk ez a kérdés, hiszen az Emberi Jogi Albizottság részt vett ennek a kérdésnek a ö, megvitatásában, és tudjuk, hogy a DASZ szerint még minket is meg kellett figyelni. Ezért parlamenti elnökünk megkérte Isabel Duvan elnök helyettes asszonyt arra, hogy a DASZ ügyét közelebbről megvizsgálja. Mivel Duvan asszony nem sokára el kell, hogy menjen, ezért most nem is fogok többet mondani, ez majd úgyis a különböző szakértők hozzászólásai alatt meg fog történni, úgyhogy át is adom rögtön Isabelnek a szót, megkérem, hogy mondja el, hol tart most az ügy. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony! Valamivel kevesebb, mint egy éve, 2011. júliusában, miután Belgiumból nyomon követtük a DASZ ügyet, tíz napra Kolumbiában jártam, éppen azért, hogy egy képet kapjak arról, hogy mi is a helyzet, és ottan találkozzak a DASZ ügy valamennyi szereplőivel, az emberjogi szervezetekkel, a politikusokkal, a kormányképviselőivel, sajtóval, és így tovább. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, és érdekes, hogyha mindenkivel találkozunk, és ez fontos, hogy megértsük azt a helyzetet, hogy mi volt Kolumbiában a helyzet egy évvel ezelőtt Kolumbiában. Most 8 vagy 9 hónappal látogatás után még mindig nagyon sok kérdés merül fel bennem ezzel az ügyel kapcsolatban. Még akkor is, hogyha jelzések történtek, hasznos és értékes jelzések, mint például egy új törvény az áldozatokról, a földek visszaadásáról, hatásáról a titkosszolgálattal kapcsolatos új törvény született. Annak idején volt alkalmunk találkozni a DASZ új igazgatójával, a korábbi igazgatóval, de aki megreformálta a rendszert. Úgy gondolom, hogy mindennek ellenére napjainkban 8 hónappal később még mindig nagyon sok kérdés merül fel, különösen egy DASZ tevékenységgel, ami az Európai Parlament és a Belgiumot is érinti, mert bizonyosan tudják, hogy telefonlehallgatások és e-mail elfogások itt is történtek, amit a DASZ alkalmazott korábban, és egy kicsit nehezen tudom megérteni, hogy a jogsegély, amit kértek a belga ügyvédek, miért nem valósult meg, és miért nem volt lehetőség, hogy elmenjenek, és egy megfelelő vizsgálati munkát végezzenek azért, hogy egy ügy végre lezárásra kerülhessen. Mert szerintem ezt a DASZ ügyet le kell zárni, de az, hogy lezárható legyen, ehhez teljes körűen kell lezárni, és végig kell vinni a, az egyes elemeket. Ezért nem értem, és ezért gondolom, hogy egy további nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy ez a jogsegély keretében ez a látogatás megtörténjen. Ez ír érinti a korábbi igazgatót, aki Panamába menekült, és minél messzebb kell eljutni, még mielőtt lezárásra kerülne ez a DASZ ügy, vagy egyszerűen eltűnne. Mert az évekkel, a hónapokkal, hogyha hagyjuk húzódni a dolgokat, akkor kétségtelen, hogy különböző elemek és bizonyítékok eltűnnek. Ez mindig így szokott lenni. Ezért nagyon fontos, hogy ez lezárható legyen, és egy nagyon erős jelzést kell, hogy adjon szerintem a kolumbiai kormány, és eh, anélkül, hogy eh, elébe mennék mindannak, amit a jövőben fog tenni, nem eh, feladatom, de fontos jelzéseket lehetne adni, illetve kellene adni, hogy a jogsegély keretében ez a látogatás, ez a bizottság ellátogathasson, és azzal fejezem be, hogy itt az Európai Parlamentben a közeljövőben fogunk tárgyalni egy szabadkereskedelmi meg, e, egyezményről, ez nem tartozik ugyan a mai témánkhoz szigorúan, de amikor majd erről tárgyalnunk kell és szavaznunk, független attól, hogy ki milyen álláspontot képvisel, szerintem nagyon fontos lenne, hogy addigra egyértelmű jelzéseket kapjunk a kolumbiai hatóságoktól. Jó rendben új szerződésről tárgyalunk, ratifikációs eljárás alá került, de ugyanakkor pozitív jeleket adunk arra is, hogy a DASZ ügyet megfelelően lekívánjuk zárni az Európai Unió, az Európai Parlament és Kolumbia vonatkozásába. Azzal zárnám, hogy véleményem szerint lépések történtek, kezd megvilágosodni ez az egész ügy, és ennek különböző rétegei, mert nem volt igazán egyszerűen hozzáférhető. Ez nagyon súlyos ügy volt, a különböző szereplők, akik a politikai kolumbiai demokrácia szempontjából fontosak voltak, akik sok erőszakot szenvedtek el, de ha igazán új kereskedelmi, politikai és egyéb kapcsolatokat akarunk Kolumbiával, pozitív módon, akkor nekünk demokratáknak és főként a jogi bizottság tagjainak világosan kell látniuk a helyzetet. Az emberi jogvédők oldalán kell, hogy álljunk, ez a létünk alapja, és ezért minél messzebb kell elmennünk a tekintetbe, hogy ez az európai parlament nevében, vagy Belgium, Spanyolország nevében is ez a jogsegély megvalósuljon, még mielőtt szeptemberben a szabadkereskedelmi egyezmény tárgyalása megkezdődne az Unió és Kolumbia között. Én a továbbiakban is így fogom látni a dolgokat, ezt fogom képviselni, mert szerintem a politika az jelzésekből áll, ezért történtek már jogalkotási jelzések, ez ugyanakkor egy olyan probléma, ami még mindig fennáll, ezt alapvetően a kolumbiaiaknak kell megoldaniuk, nekünk európaiaknak egy erkölcsi kötelezettségünk van, és egy formális kötelezettségünk, hogy azok a vizsgálatok, amik akaratunk ellenére történtek, a mi telefonbeszélgetéseink, e-mailjeink lehallgatása, felfedése tekintetében, ez tisztázásra kell, hogy kerüljön. Tessék, elnök asszony, ezzel szerettem volna kezdeni, és már is elnézést kérek, hogy el kell mennem hamarosan, de nagyon oda fogok figyelni arra, hogy milyen folytatást adnak ennek az ügynek, illetve valamennyi szereplő, mert szerintem megéri, hogy valóban összefogjunk és együtt vigyük előbbre ennek a DASZ ügyet, de átláthatóan, igazságosan és büntetlenséget nem biztosítva azoknak, akik felelősek. Köszönöm, Izabel, nagy az elnök asszony, és talán majd az elnöki konferenciára el tudja vinni a jelentésünket, ami... Most pedig megadom a, szado, a szót Perez Casas úrnak. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először is ismertetni azoknak a büntetteknek a mértékét, amelyeket elkövettek. E, ez a, ez a szervezet több mint 600 áldozatot sértett meg, emberi jogi harcosokat, közve, független szakértőket, ellenzéki politikusokat, bírókat e, és a legfelsőbb bíróság bíróit, és itt nem csak telefonlehallgatásokról van szó, hanem konkrétan gyilkosságokról is, és gyilkossággal való fenyegetésről ezt a ö, szétvagdosott, megégetett és piros festékkel leöntött babát, amit itt a képernyőn láttunk, Gutierrez kollégámnak küldték el, aki szintén a Nemzetközi Emberi Jogi Szövetségnél dolgozik, és az ő kislányának küldték el ezt a babát. Ö, ez azt szerették volna ezzel jelezni, hogy a kislánya, a kislánya hasonlóképpen fogja bevégezni, mint ez a baba, hogyha nem hagyja abba az emberi jogi tevékenységét ez a hölgy. Nagyon nagy tisztelettel tartozom neki, amiért ilyen sok éven keresztül dolgozott az emberi jogokért. Azon kívül a kolumbiai legfelsőbb és alkotmánybíróság tagjainak is kifejezném tiszteletemet, hiszen nagyon kevesen vagyunk olyan emberek, akik hajlandók az emberi jogokat megvédeni. és méghozzá nem a terroristáktól kell, hogy megvédjük az emberi jogi tevékeny, tevékenységet végzőket, hanem a saját államunk biztonsági szervezeteitől. Három kérdést szeretnék fölhozni. Először is, és ezekre majd a vita során választ kapni, először is mi, hogy, hogy tudjuk bebizonyítani, hogy ezek a tevékenységek valóban végbe mentek, hogy tudjuk megszüntetni ezt a tevékenységet, és hogy tudjuk biztosítani azt, hogy az emberi jogvédők Kolumbiában életüket érő fenyegetés nélkül folytathatják ezután a tevékenységüket. tavaly októberben felszámolták a dást, és a és a képviselőik, a munkatársaik közül 50 embert különböző fegyelmi büntetésnek vetettek alá, 25 börtönbüntetést kapott. Alfredo Correz professzor is érintett volt. Azt is tudjuk, hogy a legfelsőbb bíróság elítélte a, az el, a köztársaság hat évig hatalma lévő szereplőit, de még mindig vannak hiányosságok a jogterületén. Több tisztviselőjét a tasz nak előzetes ítéletben részesítették és ezre azt mondták az ügyésznek, hogy egyáltalán nem kívánnak semmit mondani az ügyben, mert féltik a saját életüket, illetve családjuk életét. Ezek voltak a legutóbbi események, és egy személy az Egyesült Államokba menekült, és múlt év decemberében ez a személy megtagadta a tanúskodást a ö, a főügyésznek erre a fenyegetettségre való hivatkozással. A kérdés, hogy megszűntek-e a kolumbiai hírszerző szerveknek az illegális tevékenysége? Sajnos nem. Az emberjogi ö, szereplők és azok, akik érintettek, ugyancsak ezt mondják. Tudjuk, hogy nagyon sok vezető a szociális életletén is továbbra is üldöztetésben részesül. És tudunk példákat gyilkosságokra, és azt is tudjuk, hogy halállal is fenyegetik ezeket az embereket, kénytelenek elhagyni a saját régiókat, az országot, hogyha életben akarnak maradni. Santos elnök annak idején leleplezte, ezt a titkos erőnek a bűncselekményeit, és vannak, akik természetesen igyekeznek ismét teret nyerni. Azonban Santos elnök ezt nem fogadta el. Lehetséges, hogy az Európai Parlament tudja segíteni ebben a küldetésében mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a kolumbiai intézmények azok, amelyek ezt a helyzetet előidézték. Ez az okult rejtett erő az, amit itt megnevezünk, amit leleplezünk, és igyekszünk elérni, hogy a kolumbiai kormány megfelelően felülvizsgálja és átalakítsa a kolumbiai alkotmányt oly módon, hogy a, helyreállítsa a bíróságokat, a katonai bíróságokat. A kormány most egy alkotmánymódosítás reformot szeretne megvalósítani, és az egyik elem lenne az az, hogy büntetlenséget ígérne mindazoknak, akik ezen bűncselekményeket elkövették és ott maradnának a kolumbiaiak védelem nélkül ilyen tevékenységekkel szemben, amik ugyanakkor nagyon sok kárt okoztak. Vannak most is folyamatban ügyek, bírósági eljárások. Felkívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy nem érezzük magunkat védetnek a garanciák által. Santos elnök úr ugyan elmondott sok mindent, de az emberi jogi harcosok tovább továbbra is szkeptikusak. Folyamatos párbeszédet folytatunk az elnök kell, illetve az, de valószínűleg sokkal nagyobb veszélyben vagyunk, mint az Oribe kor, két Oribe kormány idején. Sokkal több mostan a ö, különböző támadások és merilletek az emberi jogi harcosok ellen. 49 támadás érte 2011-ben az emberjogi harcosokat. 26 olyan régió van, ahol vannak közösségek, akiket elüldöztek földjeikről, és 2010-2011 között, ezek közül sokat meggyilkoltak. Semmiféle védelem nincs, a kommunikációinkat lehallgatják, folyamatosan halállal fenyegetnek bennünket. Ennek ellenére a vizsgálatok folyamatban vannak, ugyan a felelősöket sohasem lehet megismerni, nem azonosítják őket, és végezetül még beszámolhatnék, vagy illetve elmondhatnék néhány ajánlást, javaslatot. Itt láthatják azt, amit a TASZ úgynevezett európai műveletnek nevezett, Operation Europe az Európai Uniós képviselőkre vonatkozott ez, azokra, akik Kolumbiával kapcsolatban véleményt fejeztek ki. A stratégiájuk az volt, hogy az Európai Parlamentet semlegesíteni kell, az önök szakbizottságát is semlegesíteni akarták, csak úgy, mint minden európai emberjogi harcost. Természetesen illegális tevékenységről volt szó, amely több tucat szervezetet érintett Európában, és több tucat európai állampolgár is érintett volt, olyanok, akik a az emberi jogok tiszteletben tartását követelték Kolumbiában. E, Belgiumban és Spanyolországban is vannak bírósági ügyek folyamatban, és az USA-ban is vizsgálatot kívánunk folytatni, mert amerikai állampolgárokat is érintettek ezek a lehallgatások és egyéb stratégiák. Tisztelt elnök asszony, azzal zárnám, hogy néhány ajánlást fogalmaznék meg. A célunk az az lenne, hogy kérjük segítség Santos elnököt abban, hogy megtisztítsa az államot és véget vessen ezen sötét erők tevékenységeinek. Kolumbia és az Európai Unió szabadkereskedelmi egyezményével kapcsolatban azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy aláírást előtt mindenképpen tisztítsák meg a katonai hírszerzés archívumait és a rendőrségi archívumokat, és a veszélyeket szüntessék meg az emberi jogi harcosok és családjaik ellen. Úgy gondolom, hogy az itt ülő nagykövet úr nagyon jól ismeri, mert védelmi miniszter volt. Fontos a koncepciónak a megvastása, amit találunk, meg is találunk a hadsereg honlapjain, akik azt mondják, hogy mi emberjogi harcosok jogi háborút végzünk, mert, és emiatt ez katonai célokat végzünk. Tehát a mi munkánk hasznos, szükséges a demokrácia kialakításához Kolumbiában valójában. Hasonlóképpen ahhoz is ragaszkodunk, hogy a kormány vessen véget ezen eljárások reformjának, a katonai eljárásoknak. Ez veszély a társadalomra, a kolumbiai békére nézve. Ezt a, az alkotmányreformot így módon meg kell, be kell fejezni és végül egy üzenetet szeretnék közvetíteni. Elmondtuk a köztársasági elnöknek, elmondtuk a külügyminiszternek, és szeretném most elmondani nagyon világosan, mi védjük az emberi jogokat, kötelezettségeket vállaltunk, semlegesíteni kívánjuk a bűnözést, fel akarunk lépni a büntetlenség ellen, és jogállamiságot, demokráciát szeretnénk, olyat, amely ezt az elnevezést kiértemli politikai megoldást kívánunk a ö, fegyveres konfliktusra Kolumbiában. Ugyanakkor ezért a tevékenységért, ezért bebörtönöznek minket, rágalmaznak, életünket veszélyeztetik. Mi hajlandóak vagyunk megfizetni ezt az árat, de foly- és folytatjuk tevékenységünket. A nemzetközi közösség és a kolumbiai nép előbb vagy utóbb meg fogja érteni, hogy mi járunk el méltó módon, és történelmi felelősségünket töltjük be. Köszönöm szépen, Perez Cáceres úr, és most pedig szeretném az EAS-nek, a külügyi szolgálatnak átadni a szót. Mit tesznek önök Kolumbia vonatkozásában, és hogyan próbálják védeni az emberi jogvédőket? Azt javaslom, hogy először a kolumbiai nagykövetnek adjuk meg a szót ebben a stádiumban. Elnézést, megvannak itt a szabályok, mondja az elnök asszony. Először mi a saját köreinkből szólunk hozzá, és azután adjuk át másoknak a szót. Rendben. A DASZ botrányt a kezdetől fogva figyelemmel kísértük. Természetesen ez meglehetősen súlyos ügy volt. Ezt felvetettük, ahogy ez a az ügy kirobbant, akkor, amikor a kolumbiai kormányjal tárgyaltunk, és az emberi jogi párbeszédek során, amelyet az említett kormányjal folytattunk, folyamatosan felvetettük a kérdést. Egyetértek azzal, hogy az emberi jogvédőknek milyen nagy szerepük van bármely országban, beleértve a kolumbiai összefüggéseket, környezetet. Ez igen nehéz helyzetet jelent. Santos úr nyilatkozatokat tette az emberi jogvédők legitim szerepéről, de szeretném felvetni még azt is, hogy emlékezteti arra, hogy amikor kirobbant ez a válság, akkor Santos úr volt a védelmi miniszter, és ő maga intézett felhívást a DASZ hírszerző ügynökség felszámolása érdekében, amikor ő hivatalba került, akkor ez meg is történt, egy sor vizsgálat folyik egyébként, amelyet a főügyészi hivatal és a bíróságok folytatnak, Kolumbiában és másutt is ezek független szervek, és Európához hasonlóan idő kell az ügy kivizsgálására. Ez a botrány több millió oldal dokumentum van lett lefettetve össze, tehát ezek a hosszú-hosszú dokumentumok kapcsolódnak az ügyhez, és bizony nem rövid időt vesz igénybe, hogy ezeket mind megvizsgálják. Legmagasabb szintű felelősök vizsgálják most, és ahogy Perez úr már említette, néhány ítélet is született. A nyomozást, a vizsgálatot figyelemmel kísérjük, főként azokat, amelyek konkrétan az Európában folyó tevékenységgel kapcsolatosak, vagyis azon állításokra, hogy Európában bizonyos tevékenységet folytattak. Egyébként a következő hónapokban ez a napi rendünkön fog szerepelni ez az ügy továbbra is. Ami a bírósági igazságügyi reformot illeti Kolumbiában, és a az igazságügyi rendszer változtatására vonatkozóan, egyébként ez ma nem szerepel itt a témák között, mi ezt is aggodalommal követtük, és kezd de ettől fog, amikor a Fajszos pozitívos skandalum, vagyis botrány kirobban, jeleztük, hogy az igazságügyi rendszernek kell ezzel foglalkoznia, ez meg is történt, és azt is elmondtuk, hogy Azt is jeleztük, hogy az igazságügyi rendszernek foglalkoznia kell ezzel az ügyel az emberi jogi párbeszéd keretében azt is megtudtuk a kolumbiai kormánytól, hogy az Európa által gyakorolt nyomás nagy szerepet játszott abban, hogy elkezdték kivizsgálni ezeket az ügyeket. Köszönöm. Elnök, vannak-e kérdések a tisztelt képviselők részéről? Klute úr. Köszönöm szépen, tulajdonképpen nem vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, de a frakciónkból nem nincs jelen senki, és ezért szeretnék részt venni az ülésen és egyébként foglalkozom a kolumbiai kérdésekkel is. Először is Perez Casas úrnak meg szeretném köszönni az adott információt. Azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzet nagyon is fontos a szabadkereskedelmi megállapodás szempontjából, hiszen abban vannak emberi jogi záradékok. Számomra nagyon fontos, hogy ez, ez is szót kapjon a jelenlegi kereskedelmi megállapodás tárgyalás során. A frakcióm véleménye az, hogy nem szabad aláírnunk a szabadkereskedelmi megállapodást addig, amíg ez, ez a kérdés teljes mértékben elsimításra kerül, és addig, amíg kiderül az, hogy a DASZ-nak milyen tevékenysége volt Európában. Szeretném Perez Casas úrtól megkérdezni, ha bár már említette e, az ügyet, hogy hogy mi a véleménye tehát a szabadkereskedelmi megállapodás és a DASZ ügy összefüggéséről. Ön szerint is arról van ez szó, hogy legalábbis egy feltétel nélküli együttműködést kellene követelnünk a kolumbiai hatóságok és az európai intézmények között annak érdekében, hogy aláírhassuk a megállapodást. A frakciónknak ugyanis ez a véleménye, ez az álláspontja, és szempontjaink szerint, véleményünk szerint az is kívánatos lenne, hogy az Európai Parlamenten kívül még a belga hatóságok is részt vegyenek, hiszen itt kémkedési ügyről is van szó. Véleményünk szerint helyes lenne az, hogyha az Európai parlament részéről is lenne résztvevő az ebben az ügyben folyó vizsgálatokban. Tehát nagyon hálás lennék, hogyha erről egy kicsit részletesebben is nyilatkoznak. Köszönöm. Köszönöm. Vannak-e további kérdések a képviselők részéről? Nincsenek, akkor mielőtt Perez úrnak megadom a szót a válaszra, A kolumbiai nagykövet úr, ha jól tudom, három percben szót kért, igen. Tessék, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani önnek a meghívásért, és azért, hogy ismételten megnyilatkozhatom itt az Emberi Jogi Bizottságuk előtt. Én is. Örülök annak, amit hallottam a külügyi szolgálat részéről. A FARC által elfogott francia újságírót szabadon engedték. A FARC megsérti az emberi jogokat és a humanitárius szabályokat, és illegális kábítószer kereskedelemmel foglalkozik. Ahogy hallottuk, az újságírók soha nem lehetnek háborús fogvatartottak, nem kerülhetnek fogságba. Lokmirel asszonynak pedig szeretném elmondani, hogy az FIDH képviselője a márciusi ülésen ismertette a helyzetet, ezt én is megerősíteném. Perez úr kérdéseire vonatkozóan, ami a DAS-t illeti. Négy megjegyzésem van. Ahogy az Európai Külügyi Szolgálat képviselője elmondta, Santos elnök elkötelezte magát arra, hogy a DAS-t megszünteti, és ezt meg is valósította. Szeretném még azt is elmondani, hogy van egy másik szervünk, amely a hírszerzést segíti. Az átláthatóságra vonatkozóan szabályaink vannak, és ugyanúgy a parlamenti és igazságügyi kontrollra is. A kormány politikáján, költségvetési politikán keresztül elkötelezte magát arra, hogy az igazságügyi minisztériumon keresztül felderíti, mi történt, és nyomozásokat, vizsgálatokat folytat az illegális cselekedetekkel vádolt személyek esetében. Márciusban 62 ember ellen indítottak eljárást, 18-at fogvatartottak, és 8-at elítettek, belétve a DASZ vezetőjét is. Kolumbia jogállam, ahol a hatalom elválasztódik egymástól, a minisztériumok egy, van egy minisztérium, ami a büntetőjogi eljárásokért felelős, és ezek a személyek, felelős személyek a jog értelmében gyakorolják a tevékenységüket. A kormány az igazságügy autonómiáját, függetlenségét tiszteletbe tartja. Ez az említett szervek legitimitását, hitelességét igazolja. Az igazságügyi minisztériumnak kell választ adnia a felvetett kérdésekre. Összefoglalva, Kolumbiában mind a társadalom, mind a különböző állami intézmények határozottan lépnek azért, hogy az igazságszoltatás szemszögéből az igazságot felderítsék és az egyéni felelősséget megállapítsák, valamint a szükséges normatív és intézményes reformokat létrehozzák, megvalósítsák azért, hogy a múltbeli események ne ismétlődjenek meg. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, tisztelt EP képviselők. Köszönöm, most pedig Perez Kászesz úrnak adom meg a szót, aki Klutis úr válaszára fog, vagy kérdésére fog választani. Kérem, hogy 5 percnél hosszabban ne beszéljem. Köszönöm, elnök asszony. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, ezzel az EP foglalkozik, el kell, hogy mondjam, hogy van egy demokratikus záradék a szerződésen belül, és ez a munkajoggal kapcsolatosan kötelezettségeket tartalmaz, és néhány környezetvédelmi kötelezettséget is. Ennek ellenére még mindig vannak aggodalmaink, mert úgy tűnik, hogy ratifikálni lehet egy kereskedelmi, kereskedelmi egyezményt, akkor, amikor még mindig gyilkosságok történnek Kolumbiában, szakszereti képviselők, őslakosság ellen, vagy az emberi jogi harcosok ellen. Nincs értelme szabadkereskedelmi szerződést ratifikálni azért, hogy azután elmondják, hogy ratifikáltak egy szerződést, közben az érintett kormány rendkívül súlyos emberi jogsértéseket hajt végre. Az EU-nak Santos elnököt segítenie kellene azért, hogy a ratifikáció előtt minden szükséges intézkedést meghozzon egy sor elemet lehetne itt eh, felemlegetni, ahogy ezt elmondtam az előző hozzászólásomban, vagyis eh, az emberi jogvédők munkájának legitimitását teljes mértékben elismerik. A kampány még nem fejeződött be, Santos elnök megválasztásával ez még folytatódik. A volt eh, védelmi miniszter, a jelenlévő nagykövet tudja, hogy miről beszélek. A köztársaság elnöke rektifikálta az igazságügyi miniszter és a külügyminiszter nyilatkozatait, akik annak idején a mi egyesületünk munkáját ismertették. Nyolc ügyvédet bírósági eljárás alá vontak, és egy sor gyilkosság volt addig, amíg 80 keresztül folyt ez az per. Az Amerika Közé Bíróság is elítélte ezt, egy tucat ember eltűnt, és végül is a közvélemény számára korruptként mutattak be bennünket, azt mondták, hogy mi meggazdagodtunk, közben az életünket kockáztattuk, akkor, amikor felléptünk az említett lépések ellen. Az ügyvédeket soha nem idézték, elmondtam, hogy az ügyvédek nevét a vagyis azt mondták, hogy az ügyvédek nevét és a mi egyesületünket soha nem emlegették, de közben tudjuk, hogy elítéltek bennünket. A mi tevékenységünk, bár a mi tevékenységünk arra vonatkozik, nem pénzszerző tevékenység, és arra vonatkozik, hogy leleplezzük a kolumbiai helyzetet, a nyomort és a jogsértéseket, olyan rendszert szeretnénk, ahol garantálják az emberi jogokat és a békét. A nagykövet úr számokat ismertetett, beszélt azokról, akik ellen eljárást indítottak, azokról, akiket elítéltek, akiket börtönbe zártak, de Kérem, hogy írásban válaszoljon nekünk, nagykövet úr, mert többször felvetettük a kérdést az elnöknek, az igazságügyi és védelmi miniszternek. Megkérdeztük, hogy José Miguel Nerbász, aki igazgató helyettese volt a DASZ-nak, és akit Uribe elnök nevezett ki, ellene eljárást indítottak három büntet gyanújával, azzal, hogy egy szenátort meggyilkolt, egy kolumbiai újságírót is, valamint egy szenátor asszony elrablásában is részt vett, ezért eljárást indítottak ellene. Szeretném tudni, hogy ez az illető, aki soha nem volt aktív tagja a fegyveres erőknek, őt miért védi még mindig a hadsereg és a nemzeti Védelmi Egyetem. Szeretném, hogyha erre adna választ, mert ha megkapnánk a választ, akkor talán jobban megismernénk ezt a terrort, ami az országunkat jellemzi. Köszönöm. Köszönöm szépen Perez Kászász úrnak, hogy eljött hozzánk, és ahogy az elején mondtuk, jelentést fogunk készíteni Durán asszonyon keresztül és az elnökök értekezletén keresztül és a külszolgálat is az ott működő Európai Uniós delegáció is nagyon szorosan nyomon fogja követni az emberi jogok megsértésének ügyét, és hogyha a nagykövető szeretne még továbbiakat is közölni velünk, akkor azt is nagyon szívesen megteti írásban. Következő napirendi pontunk előtt megkérnék mindenkit, hogy csendben hagyja el a termet, hogyha el akarja hagyni, és ami megtárgyalnia valója van, azt a termen kívül tárgyalja majd meg, hogy folytathassuk a munkát. Következő napirendi pontunk az emberi jogok szaudi-arábiai helyzete. Tájékoztattak arról, hogy annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy Szaudi-Arábiában nagyon sok emberi jogot sértenek meg. Nagyon ritkán szerepel a napirendünkön ez az ország. De akkor megpróbálom elkezdeni, elindítani ezt a napirendi pontot, és majd meglátjuk, hogy ha vitának vége van, hogy milyen módon tudjuk nyomon követni a kérdést. Hát akkor el is kezdeném a bemutatást. Szaudi-Arábia az egyetlen olyan nagy iszlám ország, amely nem ratifikálta a két fő emberi jogi megállapodást, a polgári és politikai, valamint a gazdasági, társadalmi és kulturális jogokról szóló két fő megállapodást. Azon kívül egy ö, olyan ország is na, azon ö, nagyon kevés országok egyike, amely nem szavazta meg az emberi jogokról szóló nyilatkozatot, amikor azt 48-ban előterjesztették. 2009-ben az emberi jogi tanácsban volt egy általános időleges felülvizsgálat, amelynek során az országok azt tárgyalták meg, hogy milyen fejlődés vagy milyen hanyatlás történt milyen negatív fejlemények történtek ezen a területen, és egy nagyon hosszú listát készítettek, akit érdekel a lista, az el is tudja olvasni az 2009-es UPR-t ezt a e, listát átadták a szaudi-arábiai kormánynak, és ők e, elvileg elfogadták e, az arra vonatkozó ajánlásokat, hogy ezen a területen javítani kell a helyzeten. Az Európai Unió tagállamai is követelték ezt tőlük. Például a halálbüntetés alkalmazásának és a testi fenyítés alkalmazásának korlátozását, illetve a férfi gyámok szerepének csökkentését a női tevékenységekkel kapcsolatban. Hát ezt majd meglátjuk, hogy ezek az ajánlások mennyi, milyen mértékben kerültek elfogadásra. Februárban parlamentünknek tudomására jutott az, hogy a maláziai kormány visszaküldte Hamzi Kaskári ö, ö, urat ö, hit elhagyás bűnének ö, vágyával Szaudi-Arábiában. Tudjuk, hogy Szaudi-Arábián és más iszlám országban is az ilyen esetekben halálbüntetés jár. Úgyhogy nemzetközi tiltakozás keletkezett annak érdekében, hogy ne szülessen meg ez az ítélet. Schulz parlamenti elnök úr a parlamentünk februári plenáris ülésén is kérte azt, hogy ezt az illetőt ne küldjék vissza Szaudi-Arábiába, hiszen tudjuk, hogy akkor őt halálbüntetés várja ott. Kázgári urat. És szeretnénk most is aláhúzni, hogy mi is határozottan követeljük, hogy ne végezzék ki ezt az urat. Ezzel kapcsolatban egy levelet is küldtem, illetve aláírtam a parlament delegáció hoz küldtem ezt el, illetve, a, illetve Szaudi-Arábiai brüsszeli nagykövetségnek. Mindezt március közepén tettem meg, úgyhogy majd erre megjön a válasz. A a vallást és a szentségeket tiszteletben kell tartani, ez volt a válasz, illetve az, hogy, a, hogy Mohamed proféta megsértése az egész királyság elleni bűnnek számít, és ezt egyszerűen mindenkinek figyelemben, szemmel kell tartania, figyelembe kell vennie. Egy ilyen jellegű válasz kapása után valószínűleg nincs sok remény arra, hogy Kásgári úr el tudja kerülni a halálbüntetést. De most a szaudi-arábiai kérdéssel kapcsolatban elmondanám, hogy Christoph Wilke, a Human Rights Watch képviselője van itt körünkben, aki az ország kérdéseit nagyon jól ismeri, és az olyan emberi jogi harcosokról fog le elsősorban szólni, akiket fogva tartanak, ezen kívül a nők jogáról, illetve a vallási kisebbségek jogának helyzetéről fog szólni Vilke úr, ezután pedig megnyitom a vit, meg, meg fogjuk nyitni a vitát, és mindenki hozzászólhat, aki kíván. Köszönöm szépen, elnök asszony, Nagykövet urak, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy Szaudi-Arábia nagyon fontos válaszúton áll most történelme során. Látjuk, hogy a gazdaság és politikai részvétel, valamint az irányítás, a kormányzás válságban leledzik szaudi arábia és ezt elsősorban gazdasági eszközökkel próbálják megoldani, illetve a tolerancia és az elnyomás eszközeivel próbálják megoldani a felmerülő problémákat. A, a, a trónörökös is 70 éves már, és a Abdulaziz király felváltása már évek óta várat magára, ugyanakkor 19, a 19 milliós lakosságnak több mint a 60%-a 18 év alatti, és a ö, migráns munkavállalók miatt nagyon, na, nagyon problémás a munkavállalók helyzete, különösen a nők helyzete, hiszen azt mondják, hogy a bevándorlók sok kevésbé kvalifikáltabbak. A meg, megpróbálták az utóbbi időkben egy kicsit az olajtól távolabb eső területekre is koncentrálni a gazdaságukat, de a fiatal generációktól most különösen felmerült az igény, hogy változzon a helyzet. A szaudi-arábiai fiatalok próbálnak megváltoztatni a szaudi-arábiai helyzeten, különösen az internet segítségével, amely nagyon jó kontaktfórumot és nagyon fontos gazdasági lehetőségeket biztosít. Korábban telefonon tartottam a kapcsolatot, nagyon kevés pozitívan gondolkodó szaudi-arábiaival most már Twitteren keresztül rengeteg emberrel, interneten keresztül rengeteg emberrel kapcsolatban tudok lenni. A fiatalság megpróbálja a szabadságjogokat ösztönözni, és a kormány nagyon ritkán ennek helyt is ad, de nagyon fontos lenne különösen a szólásszabadság, az igazság, szolgáltatás szabadsága és a nők joga, nőjogok területén javítani. Ma már nem tudják elhallgattatni a lakosságot, a YouTube és a Twitter is igen aktív, és gyakran már a kormány tevékenységét kifigurázó vagy azzal viccelődő nyilatkozatok is megjelennek, amely nagyon fontos fejlemény. Azon, azon, ennek ellenére az elmúlt öt évben nagyon megszigorították a, a hackerekkel és a kiberbűnözéssel kapcsolatos törvényeket, például aki a nemzeti, nemzetbiztonság vagy közrend ellen, ellenesnek ítélt nyilatkozatokat jelentett meg az interneten, azt keményen megbüntetik, és az internetes kommunikációra vonatkozó szabályok is nagyon szigorúak, tartalmi korlátozások léptek életbe. 2007-ben például az online publikációval kapcsolatban is tartalmi korlátozásokat vezettek be, megtiltották, hogy a királyt vagy vallási vezetőket megsértsenek az interneten közzétett anyagokba, és nagyon súlyos büntetést tartalmazó jogszabály tervezetek is léteznek, bár ezek, ezeket még nem léptették érvénybe. Ugyanakkor a király fatvákat adott ki, illetve jogot adott arra, hogy a, a kormány által kinevezett vallási vezetők fatvákat ad, adhassanak ki a ítél, megítélésük szerint általános tevékenységet végzőkre minden esetre a 2011-es év során az arab tavasz mégiscsak felkeltette az igényt a lakosságban arra, hogy nagyobb mértékben részt vehessen a politikai életben, de sajnos ezt kemény kézzel megpróbálja letörni a tor- kormány. Volt például egy olyan csoport, amely megpróbált politikai pártot alapítani, a Facebookon is jelen voltak, azon kívül a nők, miután úgy elvileg Szaúd-Arábiában tilos a nőknek autót vezetni, ez ellen is volt egy olyan csoport, amely megpróbált fellépni, és ezeknek az illetőknek a, illetőket letartóztatták családjaikkal együtt, a szaudi hatóságok és eh, egyházi vezetők mindenféle nyilvános tüntetést megtiltottak, a, a, eh, tekintet nélkül arra, hogy békés vagy nem, eh, békés ez a tüntetés. A, valaki a BBC-nek nyilatkozott, azonnal letartóztatták, valaki egy videót megjelentetett online, amely kritizálta, és ez a videó kritizálta a kormányt, őt is rögtön megbüntették. Az ország keleti tartományában, ahol szintén nagyon sokan élnek. Már február óta nagyon sok a tiltakozás, ezzel kapcsolatban nagyon sok embert letartóztattak, és azóta is fogva tartanak. Azok a SIA vezetők, akik jogokat követelnek maguknak, szintén börtönbe kerülnek, és van, volt köztük olyan is, aki, aki meghalt nagyon sok olyan ítélet születik, akár halálos ítélet is, amely megfelelő előzetes bírósági tárgyalás nélkül születik meg, a tüntetésekben résztvevőket letartóztatják. A független szervezetek, civil szervezetek nem tudnak működni, engedélyt nem, kapni, nem kapnak. 2009-ben született egy polgárjogi szervezet, és az ő ebben résztvevő embereket többek között egy egyetemi professzort is zaklatnak a hatóságok, megtiltják nekik a külföldre utazást, stb aztán egy Abdallah nevű új februárban megalakítandó szervezet is kérte az engedélyeztetést, de nem kapta meg. Egyszerűen Szaudi-Arábiában nincsen a civil szervezetekre vonatkozó törvény. A síita és szunnita vezetők egy dologban egyetértenek, mégpedig abban, hogy a, azok a nagyon régen letartóztatásban lelező emberek, akiket 2003-ban tartóztattak le, e, ezeknek az ügyét előre kell mozdítani. Ezzel kapcsolatban e, ezeket az embereket e, bírósági tárgyalásra küldték, és legtöbbjüket el is ítélték nagyon sokuk esetében nem adtak nekik engedélyt saját ügyvéd alkalmazására, hanem állami ügyvéd védte őket. Ezt egy úgynevezett terrorizmus bizottság indította el, és most már békés tüntetők ügyét is ez a bizottság kezeli, ami szintén arra mutat, hogy a, hogy a gyakorlatilag bármiféle államellenes vagy vallási vezetők ellen irányuló tevékenységet keményen megtorol az állam, akár milyen formában jelenik is ez meg. Például volt egy szervezet, amely különböző fellebezési kérvényeket nyújtott be kínzások ügyében, itt szintén nem értek el semmiféle eredményt. A Human Rights Watch különböző kínzási eseteket fedezett fel Szaudi-Arábiában, például egy iraki állampolgárt állampolgárnak kezét és lábát vágták le egy olyan rablás miatt, ahol tulajdonképpen egy személy sem sérült meg. Tehát gyakorlatilag az a probléma, hogy nem működik a büntetőjogi rendszer, nincsenek megfelelő felebezési lehetőségek, az ügyészek és, az, és a bírók saját önkényes véleményük szerint döntenek, nincs semmiféle legális meghatározása a bűn, bűnnek, ha valakinek túl hosszú a haja, vagy, vagy csalt a vizsgán, azért is nyugodtan elítélhetik, és ahogy a nagykövét is mondta, például az iszlám elleni megnyilatkozások sem szerepelnek semmiféle írásos jogszabályban, Ezek csak, ezeket csak egyszerűen önkényesen alkalmazzák ki. Emberi jogi harcosok ellen nagyon sok ügy indult el, például kényszerítik őket a feleségüktől való elvállásra, mert mégpedig a hitelhagyás vágyával volt egy professzor, akit egy amerikai finanszírozású, amerikai útra vendégprofesszorként hívtak meg, de most egy ilyen jellegű vállási ügy miatt megtagadták tőle a kiutazást, és bíróság elé állították. A nőjogok, nőjogok nagyon-nagyon nagy problémát képeznek, én ugyan hallottam nyilatkozatokat arról, hogy, hogy előre lépés történik. Tavaly novemberben próbáltak ugyanez erről olyan nyilatkozatokat hozni, mi szerint ez most már a nők részt vehetnek a politikai életben. 2011. decemberében megtartották a második helyhatósági választásokat. 90 millió szaudinak 60%-a 18 év alatt van, tehát nem szavazóképes. 27 ezeren vettek részt a választásokon. Ugye azt, elő, azt, azt tudtuk már egyébként is, hogy a nők nagyon-nagyon kevesen, nők, nők közül nagyon kevesen vesznek részt a választásokon, de most már szimbolikusan van erre joguk, de nyilván a jövőben sem lesz ez jelentés. A király megpróbálja reformokkal azt is elérni, hogy a nők előtt is megnyíljon a munkaerőpiac. Körülbelül 15%-uk dolgozik jelenleg, ami nagyon-nagyon alacsony százalék világszinten. 330 ezer munkanélküli nő van, akiknek egyébként bachelor vagy master diplomájuk van, és négyszer nagyobb a munkanélküliség a körükben, mint a férfiak körében. De ahogy de, de ennek ellenére az, a szaudi egyetemeken 60%-os a nő, női tanulók aránya. Um, szintén eredménynek mondható, hogy legalább a fehérnemű osztályokon, a nagyobb áruházakban bizonyos százalékban nők is dolgozhassanak, és ne csak férfiak. Ilyen kis lépésekről van szó, és ezek is nagyon-nagyon nehezen kerülnek megvalósításra. A nőkkel kapcsolatos nagyon fontos kérdések azonban nem változtak. Például a férfiak gyámsága a nők fölött, nagyjából ugyanaz, illetve a nők most már férfigyám nélkül is tartózkodnak szállodában, de engedélyt kell kérniük férfigyámjuktól mindenre, tehát a tanulásra, bizony, bizonyos foly, formál, egészségügyi kezelés bizonyos formáira, utazáshoz és nagyon sok minden más tevékenységhez. A sportban való részvétel szintén nagyon jól jellemzi a szaudi hozzáállást. A Human Rights Watch jelentésében az áll, hogy egyszerűen megtiltják a nőknek a sporttevékenységben való résztvételt. 153 sportklub van, ezek közül egynek sincsen női szakosztálya. Lányok nem vehetnek részt tornaórán, 2009-ben, 10-ben, illetve most februárban is bezártak egy sor fitnesstermet, amely elvileg nőknek, lányoknak lett volna felállítva, és hogyha egy nő szeretne sporteseményben részt venni, akkor mindenképpen magával kell vinnie külföldön is egy férfi gyámot, és megfelelőképpen kell öltözködnie is. Időnként arról is hallunk, hogy a keresztények ellen igen komoly diszkrimináció létezik, a síta kisebbség ellen ugyanígy, munkaerőpiacon is, hiszen ők nekik például nem, nem engedik meg a szabad vallásgyakorlást. Egyre több szaudi mondja el nyíltan a véleményét, és ez pozitív tendencia, de a kormány politikája alapján nem tudunk optimisták lenni. Egyszerűen elnyomják és zaklatják mindazokat, akik az emberi jogi jogok védelmét szorgalmazzák sokkal gyorsabban kellene előrehaladniuk az emberi jogok nyomá, út, betartásának útján. És igaz, hogy vannak olyan vonások, amelyek pozitívnak mondhatók, de ezeknek a változtatásoknak a sebessége messze nem éri el a kívánatost. Köszönöm. Köszönöm szépen a nagyon részletes és tényszerű tájékoztatását és a fejleményekről. Most pedig szeretném akkor megkérdezni az EAS részéről Hosszini urat, aki az Öböl menti együttműködést képviseli, és Antoni Alexandris urat, aki pedig területi referens. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a nagyon átfogó részletes tájékoztatót az EAS-nél természetesen osztjuk ezeket az aggodalmakat, vagy legalábbis nagyon sokat ezek közül. Szeretném rámutatni azonban mégis arra a tényre, hogy igyekszünk ezt közvetlenül felvetni a szaudi hatóságoknak, amilyen gyakran csak lehetséges, ugyanis amint önök is tudják, van egy irodánk Riadban, képviseletünk, és ott folyamatos párbeszédet folytatunk, még akkor is, hogyha ez nem mindig nyilvános, de folyamatos párbeszédet folytatunk a szaudi hatóságokról, mindezen kérdésekről. Mi az, ami a legnagyobb aggodalmat váltja ki? Először is a halálbüntetés alkalmazása, amely még mindig érvényben van. Ez az, amit leggyakrabban felszoktunk vetni, <clears throat> és hogy nagyon magas a kivégzések aránya is, egyrészt az ítéletek, majd pedig az ítélet végrehajtás. Még olyan bűncselekmények esetén is, amelyeket általában nem tekintenek súlyos bűncselekménynek, Mégis ilyen esetekben is nagyon aggasztó tendenciát tapasztalunk. Másik akodalomra adott adó ok az a szólásszabadság hiánya, valamint a vallás és a hit szabadságának hiánya. Ezek a kérdések rendszeresen témájai a párbeszéd során amit nem csak a szaudarább hatóságokkal, hanem az öbölmenti országokkal általában folytatunk. A közelmúltban március végén tartottuk az éves találkozóját az Európai Unió és az öbölországok magasrangú tisztviselőinek, és az egyik napi rendi téma az emberi jogi kérdés volt, és az ezzel kapcsolatos üzenetünk, illetve aggodalmaink, az öbölmenti együttműködő országok számára. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon őszinte hangú és élénk vitát folytattunk. Rendszeresen megjelenik ez a legmagasabb szinten minden évben. Tavaly Abu Dhabiban volt, áprilisban, és ezen alkalomból az emberi jogokról és a e témákról is volt vita. Ez kellőképpen összefoglalásra is került egy közös közleményben, amivel zártuk azt a tanácskozást. Természetesen a továbbiakban is megkívánjuk vitatni ezeket a témákat a hat országgal plusz az öbölmenti együttműködési tanácssal aminek a legközelebbi miniszteri ülése valószínűleg egy néhány héten belül lesz. Ezen túlmenően, ami Szaudarábiát illeti, azt is el kell, hogy mondjam, hogy Riadi irodánkon keresztül igyekszünk megvitatni az információt és különböző konkrét eseteket. Kaskári úrnak az esete is felvetődött, de vannak egyéb ügyek is, amikre felfigyelünk, felfigyeltünk, különösen amikor emberjogi szervezetek is felhívják a figyelmünket, vagy a parlament, Európai Parlamentben kérdést tesznek fel, és ezeket az egyedi eseteket is igyekszünk megvitatni a szaudi hatóságokkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb esetben sikerül párbeszédet folytatni, még akkor is, hogyha nem rejthetem véka alá, hogy egyes esetekben ez nem igazán könnyű de igyekszünk megosztani aggodalmainkat a szaudi hatóságokkal szóval egy szónak is száz a vége, hogy mondtam, ez továbbra is része a kapcsolatoknak a Szaudarábiával és az egész öbölmenti ország csoporttal. És ezt a jövőben is folytatni fogjuk, és meghozunk minden olyan intézkedést, amit megfelelőnek vagy szükségesnek ítélünk e tekintetbe. Nem tudom, hogy kollégám kíván-e hozzászólni. Thank you very much, Madam Chair, and thank you, Mr. Wilke, for your concise presentation. Um, I would just... Köszönöm szépen. pozzini úr, szeretném elmondani, hogy milyen a politikánk a szaudarábiai ember jogi helyzettel kapcsolatban bilaterális szinten és a, az ország csoporttal kapcsolatban is folyamatosan felvetjük az emberi jogi kérdéseket, egyedi eseteket is. Ahogy ön említette Kaskári urat, vele kapcsolatban a legutóbbi hír az az, hogy nem ez vonatkozik már rá a halálbüntetés, mert megbánást tanúsított, és valószínűleg egy kisebb büntetésben fog részesülni. Legutóbbi információnk szerint házgyőrizetben van. A szaudi hatóságok ragaszkodnak ehhez, mert a saját személy védelméről van szó. Khaled al úr esetében, aki a bosszú napjával kapcsolatos tevékenysége miatt üldöznek, és Mohamed al-Bajadi úr, aki vel ugyancsak eljárással ezeket az ügyeket is nyomon követjük. És indirekt módon kapcsolatban állunk a, hat, a szaudi hatásságokkal, a riadi rendeltségünk kapcsolatán, és napról napra nyomon követjük az eseményeket. Azzal szeretném eh, zárni, hogy a humán eh, illetve az emberi jogi eh, helyzete tekintetében ösztönözzük, bátorítjuk a szaudi hatóságokat, hogy lépjenek. Először is van egy felülvizsgálat. Három évvel ezelőtt Szaudarábia elfogadta az ajánlásainkat, és arra ösztönözzük továbbra is eh, Szaudarábiát, hogy ezeket az ajánlásokat eh, foganatosítsa. Ezek főként arra vonatkoznak, hogy a nőket hozzák helyzetbe, a társulási, gyülekezési szabadság és a szólásszabadság, amik érintettek. A médiák tevékenysége jelentős, és úgy tudjuk, hogy Szadarábiában a blogolás Egyiptom után a legmagasabb szintű és fontos ezekre is összpontosítani. Buzini ember úr említette, hogy vannak zászlóshajó tevékenységek a halálbüntetés területén. A teljes megszüntetése, ami a fő célunk, de legalábbis egy moratórium elérését szeretnénk megvalósítani, és a minimum standardek kialakítását. Tudja, hogy ez az ECOSOC Safeguard dokumentumban szerepel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, hogy tájékoztatott Kaskari úrnak a jelenlegi helyzetéről, mert korábban rosszabb volt a helyzet, tehát ez egy pozitív fejlemény. Most akkor pedig a tagoknak adom meg a szót, Bezati úr. Mielőtt megadnám a szót, szeretném megkérdezni a képviselőket, hogy van-e, aki kíván szólni vagy kérdezni, vagy észrevételeket tenni és én magam is szeretnék egy, majd egy kérdést feltenni, és én is magamat is tagnak képviselem. Buszini úr, nagyon jó, hogy sok párbeszédet folytatnak. Ebben a csendes diplomáciai keretek között mernie azt is mondani, hogy pozitív eredményeket értek el az egyedi esetek kezelésében, ahol emberjogi kérdések merültek fel. Nem kívánok, hogy neveket mondja, csak hogy úgy általában vannak-e pozitív eredmények. Szinte kötelességem azt válaszolni, hogy igen, de igen, mondok önnek, mert meggyőződésem, hogy igenis sok esetben a nyílt párbeszéd egyedi ö, esetekben is hozhat pozitív eredményeket, és vannak olyan ügyeink, amelyekben ez, ahogy ön csendes diplomáciának nevezett, végül is sikeres. Talán jobb lenne ezt nem túlzottan nyilvános diplomáciának nevezni, és ennek lehetnek jó eredményei. Én meglehetősen pozitívan látom ennek az eredményeit és garantálhat bizonyos eredményeket ez, még egyedi esetekben is. Köszönöm szépen, és akkor most uh, Fajszal Altra nagykövet úr következik. Ha jól emlékszem, első alkalommal vesz ön részt a mi vitánkban, az Emberjogi Szakbizottságban. Köszönöm az érdeklődését, és engedje meg, hogy mielőtt hozzászól, elmondjam, hogy a mi bizottságunkban az a szabály, hogy a nagykövet, aki ö, kíván szólni, ö, beszélhet, de hát mindössze három percben. Amennyiben további elemzéseket szeretne adni, akkor ez nagyon nagy örömmel veszük, de írásos formában. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három perc nyilván nem elegendő, de ki fogom használni az egyéb lehetőségeket is, hogy írásban is előadjak néhány dolgot. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy a Szaudarab királyság egy szuverén ö, arab-iszlám ország, alkotmánya az iszlám ö, hitre és a sariára épül, valamint a Korán szent könyvre és Mohamed tanításaira épül tisztességes, igazság, tolerancia, ezek fontosak, és megköveteljük az emberi jogok védelmét, tiszteletben tartását. Az, az alaptörvényünk 26. cikke kimondja, hogy az állam védi az emberi jogokat a sariának megfelelően. Ennek megfelelően, tisztelt elnök asszony, az én hazám, Szaudarábia, csatlakozott számos nemzetközi és regionális egyezményhez és szerződéshez. A az, az egyezményhez, amely megtiltja a különböző diszkriminációt nők ellen a ö, ö, faj alapján, illetve a ö, degradáló ö, kínzást és egyebeket a ö, gyerekek ö, az OASC e az emberjogi kartához és számos egyéb nemzetközi szerződéshez is csatlakoztunk. Belföldi szinten 2005-ben létrejött az Emberjogi Bizottság. Ez egy kormányzati testület, amely közvetlenül a miniszterelnöknek köteles beszámolni, aki maga a király, és az emberi jogi védelmi eh, kapcsolatos intézkedéseket is ők adják. A valamennyi ügynökség eh, feladatait és tevékenységét is ők eh, felügyelik, független attól, hogy ezek kormányzati vagy nem kormányzati szervezetek-e az Emberjogi Nemzeti Társaság, ami egy non-profit alapú civil szervezet, ez próbálja megértetni és adni tájékoztatást az emberi jogokkal kapcsolatban Szaudarábiában. Elnök, tisztelt elnök asszony, Szaudarábia létrejötte óta mindig azért dolgozott, hogy az emberi jogokat megvédje, az iszlám saria törvényeinek megfelelően. Azzal együtt, hogy a közelmúltban célpontjai váltunk a terrorista és fundamentalista ö, fellépéseknek, ez is arra ösztönöz bennünket, hogy az ideológiát és a vizsgáljuk, és a továbbiakban is nagyon határozottan kívánunk fellépni. Tisztelt elnök asszony, a társadalom fele Szaudarábiában nagyon fontos szerepet játszik a társadalom fejlődésében. Az valójában az iszlám több jogot biztosított nekik, a nőknek is, mint amennyit a szerződések és a nyilatkozatok biztosítanak a férfiakkal azonos partnerek, különösen az oktatás, az alapjogok és a munkaterületén. Ahogy már említésre került, ez a részvétel a Abdullah király bejelentését követően vált lehetségessé, a Sura tanácsba a nőket is bevonták a Sura tanács a parlamenti, a Nemzetközi Parlamenti Uniónak a tagja. És lehetőségük van a nőknek is, hogy a következő miniszteri választáson jelöltessék magukat, illetve szavazhassanak. Tisztelt elnök mondja, a nemzetközi közösség elismerés jelentése mutatja, hogy milyen lépéseket tett Szaudarábia az emberi jogi területen. Az ENSZ emberjogi tanácsának tagja volt 2005 óta, és ismételten megválasztottak bennünket harmadik alkalommal. Elnök, köszönöm szépen, nagykövet úr, és amennyiben ö, ö, vállalkozik rá, akkor érdekelne bennünket, hogy a az új változások mit jelentenek, illetve milyen intézkedések vannak a, például a nők státuszára vonatkozó egyezménnyel kapcsolatban, hogy esetleg írásos formában válaszolna arra is, hogy az emberi jogi problémák, amik még vannak, azok hogyan alakulnak. Most pedig Vilke urat kérném, hogy foglalja össze a vitát és ellenőriztem időközben, a parlament elfogadott az Szaudarábiában történt emberjog sértésekről 2007-ben, és ez a nők jogaival volt elsősorban kapcsolatos. Azt is látnunk kell, amiről Vilke úr számolt be, és számos emberjogi sérelemről tett említést, de azt is említette, hogy nagyon jó az alkalom arra, hogy további tárgyalásokat folytassunk Szaudarábiával a szaudarábiai helyzetről és talán eh, jó lenne az idő arra is, hogy egy eh, következő állásfoglalást is kidolgozzunk. A Szaudarábiában eh, történt előrelépésekkel kapcsolatban, illetve az unió helyszíni tevékenységével kapcsolatban. Vilke úr, akkor... Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm Buzini úr, köszönöm ő excellenciájának, a nagykövet úrnak a kommentárokat. Néha kicsit frusztráltnak érzem magam, akkor, amikor nemzetközi kormány eh, nyug által történő elítélétekről van szó, vagyis eh, elítélésekről van szó, és tudom, hogy eh, az Európai Bizottság részéről, külügyi képviselők részéről is elhangzanak hasonló nyilatkozatok. Jobb a magánbeszélgetés, de a magánbeszélgetések során fel kell mutatni az eredményeket. Ha barátokkal beszél az ember, akkor el kell várni, hogy komolyan vegyék az embert a barátok. Nem tudom, hogy ez Szaudarábia esetében mindig így történik-e. 30 keresztény eti, etiópot letartóztattak, magán lakásban tartották ezt az összevetet, és a törvények értelmében ez lehetséges, de ennek ellenére, a tiltakozások ellenére továbbra is őrizetben vannak, ami pedig az illető szemét illeti, még mindig magánzárkában van, nem tud a, hozzáférni jogi segítségnyújtáshoz. Ennek ellenére ezt mégiscsak pozitívnak kell tekinteni, mert úgy tűnik, hogy a kormány esetére a, ebben az esetben próbál valamilyen megoldást találni. Ami a halálbüntetést illeti, ez valóban nagy aggodalomra ad okoz. Az ENSZ közülés határozata ellen szavazott többször Szaudarábia, és a sáriában a, úgy tűnik, hogy benne van a halálbüntetés, de a ez nincs benne a sáriában kábítószer fogyasztás esetére nézve. Közben ezt gyakorolják Szaudarábiában, a büntetőjog keresztében. Szerintem meg kellene kérni a szadi kormányt arra, hogy vizsgálja meg a kábítószer csempészet esetére vonatkozó halálos ítéletet. Nem tudom, hogy ennek van-e valamilyen elrettentő ereje. Beszéltem hasonló bűncselekmény miatt letartóztatókkal, akiket egyébként megkínoztak azért, hogy valljanak, és szörnyű dolog, hogy valaki, akit majd kivégeznek, annak esetében a vallomást kínzással csikarják ki. Néhány kivégzés nyilvános, és Szaudarábia problémája az, hogy nem közlik az elítéltekkel azt, hogy ki fogják őket végezni, így nem tudnak elbúcsúzni szeretteiktől. 13 új bűncselekmény esetében fenyegeti az embereket a halálbüntetés, Ennyit szeretném volna mondani a felvetett kérdésekről. Várom az, hogy négy év után hogyan fogják felülvizsgálni az ajánlások végrehajtását minket. A Human Rights Watch-ot megtiltott, nekünk megtiltották azt, hogy az országba látogassunk, pedig kértük, hogy az országba ellátogathassunk, de erre nem is kaptunk választ. Elnök, köszönöm. Most azt hiszem, hogy mindannyian többet tudunk arról, hogy milyen a helyzet Szaudarábiában. Kaptam még egy információt, az egyetemes periódikus rendszeres felülvizsgálat során az Emberi Jogi Tanácsban, az ENSZ-ben 2013. októberében kell, hogy Szaudarábia választ adjon a felvetett kérdésekre. A DROA elnökeként azt javaslom, hogy 2013-ig nézzük meg, fontoljuk meg, hogy milyen támogatást tudnánk adni azért, hogy az emberi jogi helyzet javuljon ebben az országban. Köszönöm. Most pedig az utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk. Véleménycsere. Az EU emberi jogi különleges megbizotjával kapcsolatos ajánlat tervezetről ezt a tanácsnak javasoltuk, és a Droá bizottság, a jogi bizottság és a parlament előadója Andrik Jene asszony, az első véleménycsere április 17-én volt a mi szakbizottságunkban. Mivel a tanács és a bizottság igen szoros ütemtervel dolgozik, Éppen ezért nekünk is kevés az időnk, bizonyos kényszerítő körülmények vannak, ami a külön megbízott kinevezését illeti a felülvizsgálati csomagterv keretében, és ezleg a kinevezésnek júniusban kell megtörténnie. André Kine asszony az összes frakciónak az árnyék jelentés tevőknek küldött egy levelet, és ebben ajánlásokat kért a, az ajánlás tervezethez. Bár türkiszét volt, de visszaküldtük a választ. Jó lenne, hogyha összefoglalná, hol is áll ez az ügy, és azután megbeszéljük a következő lépéseket a határidőn belül. Andikene asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Az első véleménycsere április 22-én volt. Az első tervezetet a koordinátoroknak megküldtük az összes politikai frakció koordinátorának. A javaslattétel határideje múlt péntek volt. Így nagyon hálás vagyok az elnökünknek a hozzájárulásáért, és néhány javaslatát már belevettük a tervezetbe, egyébként ezt most osztjuk ki a kollégáknak, ezt a tervezetet. A jövőben elképzelhető, hogy szóbeli módosításokat el fogadunk, és május 22-ig lehet ezeket leadni. Az ütemterv szerint az AFED-ben május 24-én fogunk erről szavazni. A Strasburgi héten. Igen fontos az, hogy megtudjuk a tanástól, a külügyi szolgálattól, hogy milyen eh, dátumokkal dolgoznak, mert sürgős most az emberi jogi csomagterv, de hogyha ezt elhalasztják a tanácsban, akkor több időnk lesz, és ezt az AFED-ben is meg tudjuk szavazni, még mielőtt szava, meg tudjuk vitatni, még mielőtt szavaznánk az ajánlás tervezetről. A legfontosabb kérdéseket április 22-én már előterjesztettük, a legfontosabb mondandóm a következő. Az EU különleges képviselőjének kinevezése hivatalosan, formálisan tanácsi felelősségi körbe tartozik, ehhez egy adott többség szükséges. A főképviselő tesz javaslatot, és a az emberi jogi különleges megbízottnak az unió nevébe kell megnyilatkoznia, nem a főképviselő vagy a tanács nevében. Másosorban azért, hogy erősítsük az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot az emberi jogi különleges megbízott esetében, azt javasoljuk, hogy legyen egy véleménycsere az AFET és a DROA munkacsoportok zárt ülése keretében, mielőtt még a tanács szavaz a kinevezésről. Nem, ahogy azt a külügyi szolgálat tervezete javasolja. A kinevezés után, és mielőtt még a személy elfoglalja a posztját. Harmadik megjegyzésem, a az ajánlás tervezetben szakpolitikai célokról beszélünk. Azt szeretnénk elérni, hogy a koherenciát, a hatékonyságot, a láthatóságot erősük, erősítsük az EU emberi jogi fellépései során. Azt szeretnénk, hogy az emberi jogi különleges megbízott magas szintű partner lenne harmadik országokban és a nemzetközi szervezetekben. Képes legyen arra, hogy az ENSZ gépezetével is tartsa a kapcsolatot, a közgyűléssel, emberi jogi bizottsága és azt is javasoljuk, hogy az EU emberi jogi különleges megbizottja elnökölje a magas szintű emberi jogi párbeszédeket, és vezesse az emberi jogi konzultációkat. Ami a mandátumot illeti, az emberi jogi különleges megbízott esetében úgy veszük, hogy a különleges megbízott a főképviselő fennhatósága alatt működik majd, és azt javasoljuk, hogy független erős, rugalmas mandátumot kapjuk, és szűkörű, specifikus, tematikus megbízásai ne legyenek. A cél az, hogy gyorsan és hatékonyan lépjen fel. Azt is mondjuk az ajánlás tervezetben, hogy a mandátum alapja az EU emberi jogi politikája legyen, az EU útmutatói, hosszú listánk van a különböző témákról. Az EU emberi jogi különleges megbizottja rendelkezzen a megfelelő szakmai képzettséggel, tapasztalattal, és legyen már gyakorlata az emberi jogi tevékenység területén. Ami pedig a témákat illeti, azt javasoljuk, hogy a különleges képviselőt Két és fél évre nevezzék ki, ez az időtartamra vonatkozik, legyen itt folytonosság, és ezt a mandátumot egyszer meg lehessen újítani. A különleges képviselő, megbízott, szorosan működjön együtt az EU delegációkkal, az emberi jogi fókuszpontokkal, stb és működjön együtt a civil szervezetekkel, a szakértőkkel, nemzetközi szervezetekkel, amelyek az emberi jogok és a demokrácia védelmében tevékenykednek. Ez a mi tervezetünk tartalma, és befejezésként még szeretném elmondani, kedves kollégák, hogy a kinevezésről már 2009-ben elkezdtünk tárgyalni, az éves jelentéseinkben szerepel ez, például a 2010-ben elfogadott az emberi jogok helyzetével foglalkozó jelentésünkben ez már benne van. Éppen ezért várom az összes politikai frakció támogatását, és úgy gondolom, hogyha hatékony, koherens emberi jogi politikát kívánunk megvalósítani, akkor ehhez a mandátum, az említett mandátum, ez a poszt mindenképpen szükséges. Köszönöm, Tanszkész úr. Köszönöm. Szeretném teljes körű szolidaritásomról, támogatásomról biztosítani Jene asszonyt, aki ismertette a szajállást. Az ALDE kezdeményezéséről szólni, levélről van szó, amit Catherine Ashton bárónőnek küldtünk, Ferhostát úr aláírta, Maximek Scott és jó magam szövegeztük meg, és felhívtuk a az emberi jogi különleges megbízott jelentőségét, azt, hogy támogatjuk az elképzelést. Nem akarom szóra mindezt megismételni, ami elhangzott, csak elmondanám, hogy Sokkal többet kell tenni azért, hogy az emberi jogok kérdése ezüst fonalként az EU összes politikáját átszője, és az EU emberi jogi politikájának jelentőségét ki kell emelni az eddigi politikát. A cél az, hogy az EU emberi jogi csomagtervét végrehajtsuk, és mindezt elfogadjuk a nyár előtt szükséges ehhez egy cselekvési terv, a, az EU megbízottjának legyen nemzetközi profilja, tapasztalata, és legyen elkötelezett az emberi jogok mellett. Ismernie kell a humanitárius jogot és a nemzeti igazságszolgáltatást azért, hogy a nemzetközi partnerekkel hatékonyan dolgozzon. Ez arra hív fel, hogy az összes politikai frakció elfogadja az ajánlást. Guy Verhofstadt, Scott képviselő és jó magam írtuk alá ezt a levelet. Donskis úr, önt hallgatva, úgy látom, hogy semmi nincs a level, levelében, ami ellentmondana a javaslatnak. Ez csak tájékoztatásként mondta. Igen, tájékoztatás volt, támogatva az ötletet, egy sor kezdeményezés történt, ugyan olyan hangon beszélünk, Taváris úr. Portugálul fogok beszélni, hogyha elfogadja. Tehát először is nagyon köszönöm Köszönöm ha André Kiené asszonynak a tájékoztatásért, a jelentésért, amiben úgy gondoljuk, hogy nagyon jól megjelenik a véleményünk, és azok a aggodalmak, amelyeket kifejeztünk az Emberjogi Albizottságban bilaterális kapcsolatok tették lehetővé, hogy hangot adjunk az aggodalmainknak, és ez jelenleg nagyon fontos, hogy megemli erősítsük az Európai Parlament tehát foglalkoztató kérdéseket, illetve bizonyos részletekre is kitérjünk. Szeretném elmondani, hogy azonos módon gondolkodunk. Egyetértek azzal is, amit Tomsky úr mondta, eh, amit mond, eh, Tomsky úr mondott. Valamennyien nagyon eh, le, nagy lelkesedést mutatunk a hogy létrejön az emberjogi külön képviselő tisztje. Az Európai Parlamentben valamennyien mellett mellett eh, voltunk, elmondtuk azokat az érveket is, amik mellette, illetve ellene szólnak, és az is, hogy mi az, ami ö, aggodalmakat vet fel, ö, nehogy egy gettósodás jöjjön létre. De nincsen erről szó, hanem ez az Európai Unió külpolitikájának egy magja, nagyobb koherenciát ad az Európai Unió kül- és belpolitikája között. Nem szabad, hogy megfeledkezzünk az alapjogokról, vagy az emberi jogokról a világ különböző területein. Éppen ezért minden attól függ, hogy milyen profilú lesz az a személy, aki ezt a feladatot vállalja. Fontos, hogy olyan személy legyen, aki ezeket a területeket jól tudja képviselni, és aki eh, határozottan képviseli az intézményeket is, köztük a milyenket is. És fontos, hogy az intézmények, a, a, a demokráciának a háza eh, megfelelően ö, eh, támogassa, felügyelje ezt a tevékenységet. Ezért fontos André Kiené asszonynak a ö, javaslata és fontos, hogy az albizottságba is eljöjjön majd, és bemutatkozzon, és fontos, hogy meghallgassuk azt a szemét, hogy hogyan látja saját munkáját, illetve, hogy milyen előélete van emberjogi területen. Ezek az általános ajánlások. Nagyon fontos az is, hogy ez a személy megfelelő eszközökkel is rendelkezzen a munkája végzéséhez így tudjuk megerősíteni azt, amit szeretnénk, hogy ennek a, az a személy rendelkezzen a megfelelő tapasztalatokkal, technikai ismeretekkel, és megfelelő kapcsolatai legyenek a különböző információk összegyűjtéséhez. Ezért érezzük úgy a parlamentben, hogy fontos, hogy az ember jogi területen nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy vagy úgy tűnik, hogy ellentmondásos információk vannak. Fontos, hogy megbízható információk alapján tudjanak dolgozni azt is mondják, hogy a rendkívüli képviselőnek meg kell erősítenie az európai jogi, az emberi jogi területen végzett uniós munkának a láthatóságát és koherenciáját. Nem csak, hogy a koherenciát kell erősíteni, hanem biztosítani kell azt is, hogy a koherencia létrejöjjön, és ezt követően kell megerősíteni a láthatóságát, hogy láthatóvá is váljon ez a munka, ezt tudja megerősíteni a szavahihetőségünket a világ előtt és saját magunk előtt is. Az egyes bekezdés E pontja van, nagyon fontos dolgok szerepelnek, nem csak az, hogy a rendkívüli képviselőnek kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hanem az is, hogy ajánlásokat kell megfogalmaznia az intézmények számára, többek között az EAS számára is. Hozzá tehetnénk még néhány dolgot a listához, amely már így is hosszú. Fontos, hogy milyen feladatokat lásson el a, az jogállamiság kérdése, tudjon angolul, a, küzdeni kell a kínzás, a büntetlenség ellen. És figyelembe kell venni olyan témákat is, amelyek a vallásszabadság, a szólásszabadsággal kapcsolatosak, gyermekek védelme, nemek egyenlőségének kérdései. Tehát az is mondhatnánk, hogy a diszkrimináció elleni küzdelem legyen az vallási vagy nemi alapú megkülönböztetés. Az I bekezdésben, ugyanebben a, bekezd, ebben a cikkben szeretnék tisztázni egy valamit, amikor azt mondjuk, hogy hozzá kell járulnia a mainstreaminghez az emberi jogok területén, és valamennyi politikai területen, és valamennyi európai intézményben, akkor itt egyetértelek általában azzal, amit ez alatt szoktunk érteni, de amikor azt mondjuk, hogy minden európai intézményben, akkor az Európai Parlament is legyen benne, ami szintén intézmény. Tehát itt talán pont, jobb lenne, hogyha pontosítanánk, hogy ez csak a bizottságot és a tanácsot jelenti-e, vagy a parlament is benne van ezen intézményekbe. És azt is meg kellene mondani, hogy milyen ajánlásokat kell tenni a mi parlamentünkre vonatkozóan. Miért mondom ezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy itten a konfúzió veszélye áll fenn. A G bekezdés kezdésben. Itt azt mondja, ahogy már említettem, hogy rendszeresen tájékoztatnia kell a parlamentet az emberjogi helyzetről, és továbbá, hogy a tájékoztatáson túl szerintem az is fontos, hogy rendszeresen elmondja ez a személy, hogy milyen módokat és mit kell alkalmazni, mert nagyon fontos az is, hogy hogyan kerülnek alkalmazásra különböző rendelkezések, ajánlások és köszönöm szépen ezt a nagyon gyors és hatékony munkát, amit elvégzett, és továbbra is biztosíthatom saját és a ö, ö, frakciónak a támogatásáról ezeket az ajánlásokat, és ez szerintem elfogadhatja majd a parlament. Köszönöm szépen, Tavares úr, aztán Csip úr, és nem tudom, hogy még kíván-e valaki hozzászólni, utána pedig Svan úr kap majd szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Úgy gondolom, hogy itt egy szuper gyorsasággal dolgozunk, tehát nekünk magunknak is fel kell gyorsulnunk. Én szerintem köszönöm André Kéni asszonynak a dokumentum tervezetet és a tervezet az ajánlás tervezetet, amit bemutatott. Szerintem ez egy rendkívül jó dokumentum, nagyon jó minőségben készült el, és bár néhány elemmel ki lehet még talán egészíteni, biztos vagyok benne, hogy valamennyien egy kicsit másképpen látjuk ezt a főképviselőt. Ezért gyakran arra hajlunk, hogy túlterheljük ezt a szemét, és túlzottan sok feladatot adjunk neki. Mielőtt ezt megtennénk, azt kell megnézni, hogy az adott személy egyáltalán képes lesz-e mindezen feladatokat ellátni. Nem szabad, hogy túlterheljük azzal, hogy azt is részletezzük, hogy a, milyen feladatokat kell ellátnia. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a személy struktúráknak, a szer, szerződéseknek, az intézményeknek megfelelően kell, hogy eljárjon, tehát először ezt kell pontosítani. A dokumentum tervezet, amit André Kierné asszony tervezett, szerintem nagyon ambiciózus és jó, mert mi magunk is ambiciózusak vagyunk, és sokat várunk a jelöltől, aki erre a feladatra pályázik fontos lenne, hogy ennek a személynek legyen bizonyos presztízse, és az ő tapasztalatával, gyakorlatával, tudásával és hátterével tudja végezni ezt a munkát nagyon nagyok a várakozások, és sokat várunk attól a személytől, aki egy bizonyos feladatot vállal. Ezért először is talán egy megfelelő szemét kell találnunk erre a feladatra. A második dolog, ami még talán ennél is fontosabb, hogy megfelelő kapcsolatokat kell kialakítanunk ezzel az új feladatkörrel, ezzel a személlyel, aki ezt a feladatot majd ellátja, és a külszolgálattal Természetesen szeretnénk, hogyha megfelelő, megbízható információnk lenne az emberi jogi helyzetről, és egyes esetekben kétségek merülnek fel, amikor uniós delegációk látogatnak el harmadik országokba azért, hogy ellenőrizzék, az uniós delegáció segítségével, hogy ellenőrizzük, hogy a rendelkezésünkre álló, álló információk megfelelőek-e. A ö, civil szervezetek is jó adatforrások lehetnek emberjogi ö, kérdések vonatkozásában. Tehát szeretném hangsúlyozni, az ombudsmannak a szerepét és kérdését. Szerintem ez egy rendkívül fontos terület. Vannak a tag, az uniós tagállamokban ombudsmanok, de természetesen vannak harmadik országokban is. Persze valamikor nem vagyunk elégedettek azzal, ahogy más országokban működik az ombudsman, illetve a feladat a hivatala létezik, de ennek ellenére vannak, és ezt is fontos látni, és ezt a hálózatot célszerű kihasználni. És a jó gyakorlatot is elő kell segítenünk az emberi jogok védelme területén. Ahogy ez már sokszor előfordult a vitáinkban, azt tapasztaltuk, hogy egy bizonyos szabályokat akarunk föntről kikényszeríteni, és ezek süket fülekre találnak. Azonban, hogyha különböző államoknak vannak jó tapasztalataik, és ezeket a jó tapasztalatokat egymással kicserélik, akkor ez egy nagyon jó ösztönző vagy jó ajánlás azon országoknak, amelyek a demokrácia útjára lépnek. Elnök, köszönöm szépen, és tulajdonképpen már ülésünk végén